Bene, colleghi, se... Kedves kollégák, kérem szépen, hogy foglaljanak helyet. Elkezdenénk, ha bár néhány perc késéssel az ülésünket. Kérem szépen, hogy mindenki foglaljon helyet, hogy elkezdhessük a munkát. Nagyon nagy Örömmel üdvözlöm Eneko Landaburu doktorurat, az Európai Bizottság külpolitikai főigazgatóságának főigazgatóját, aki ebben a funkciójában van itt, azonban egy új feladatot kapott, Marokkóban az Európai Unió delegációját fogja vezetni, ugyanis Marokkó egy fejlesztett partnerségi megállapodást kötött az Európai Unióval, és ilyen minőségben fog majd ott dolgozni tehát az Európai Bizottság delegációjának marokkói vezetője lesz. Azonban most még, mint a külpolitikai főigazgató van itt, és ebben a funkciójában fogjuk az eszmecserét lefolytatni. Az Európai Unió külső biztonságával foglalkozik. Július 13-án aláírtak egy megállapodást a Nabucco gázvezetékkel kapcsolatosan. A déli folyosóval kapcsolatos infrastruktúra elindítása érdekében egy másik megállapodás is született. Az Európai Unió tagállamai vannak érdekelve, ahogy tudják, a, a mi parlamentünk arról hozott döntést, hogy egy vitát indítson a következő penális ülésen e témáról, úgyhogy mi most a szakbizottsági ülésünkön ezt a vitát fogjuk előkészíteni. Szeretném megkérni a kollégákat arra, hogy szóbeli kérdést intézzenek a tanácshoz és a bizottsághoz, és a plenáris ülés vitáját készítsék elő ezekkel a kérdésekkel, ugyanis nagyon fontos lesz a, az energiabiztonság kérdése már az ősszel. A koordinátorok ülésének is fontos szerepe volt és az üléssel kapcsolatos eredményeket meg fogják majd kapni ezen az ülésen. Landa Boró doktorral való eszmecsere után Cyrus Wolski kollégánknak fogom megadni a szót. Ő volt az AFET bizottságon belül a jelentéstevő, a külső energiabiztonságról szóló jelentés, jelentéstevője volt ő, és meghallgatjuk majd az ő véleményét is, mielőtt a vitát elkezdenénk. Nincs más közleményem, ha csak nem az, hogy köszönetet mondok Landaburu doktornak a jelenlétéért, és meg is adom neki a szót. Nagy érdeklődéssel fogjuk hallgatni. Köszönöm szépen, elnök úr. Kisira, eh, en primer lugar... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Először is engedjék meg, hogy minnyájuknak gratuláljak a megválasztásukért itt az Európai Parlamentben. Ez egy nagyon fontos hely, ahogy tudják. Remélem, hogy az önök feladata is egyre inkább fontossá válik, a külpolitika területén, az európai külpolitika kialakításában. Én azt is remélem, hogy a Lisszaboni szerződést ratifikálni fogják. Ahogy önök tudják, az Európai Parlament általánosságban, de az önök szakbizottsága különösen eh, nagyon fontos szerepet fognak játszani abban, hogy hogyan is fogják majd alkalmazni a Lisszaboni szerződést. A Lisszaboni szerződés ugyanis nagyon érdekes perspektívákkal foglalkozik, lehetővé teszi azt, hogy meghatározzák és alkalmazzák, megvalósítsák az erőteljes európai politikát. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok a munkájához köszönetet szeretnék mondani a meghívásukért is. Köszönöm szépen azt, hogy lehetőséget nyújtanak számomra, hogy néhány percben eh, elmondjam, hogy mi is a helyzet eh, fontos témával kapcsolatosan, ami is energiabiztonságról szól. Én a Relex főigazgatója voltam hat éven át. Ezen a eh, hat év során azt láttam, hogy az energiabiztonság kérdésre egyre inkább fontossá válik az Európai Unió számára. Mindnyáján emlékszünk arra, hogy mi is történt a hónap elején, amikor is az orosz kormány döntést hozott a, a, az orosz kormány ugye elzárta a csapokat Ukrajna felé, és az orosz kormány ezen cselekvése tette természetesen kihatott ránk is. Emlékezzünk, hogy mi is történt a grúziai háború során. A grúziai háború is kihatott az energia biztonságra, az energia ellátásra a dél-kaukázusi térségben. Amit tehát a geopolitikát illeti. Itt nagyon sok a bizonytalanság. A piacokon, a nemzetközi piacon azt látjuk, hogy az energiaárak nagyon is ingadoznak, és ez mindez kihat egész Európára. A fő téma, hölgyeim és uraim, a következő. Milyen szerepet játszik Európa a nemzeti politikák keretén belül. Ugyanis tudjuk, hogy az energiabiztonsági kérdés nemzeti politikai kompetencia is. Itt meg kell nézni, hogy milyen elkötelezettségek vannak a különböző tagállamok részéről. Mm, az Európai Bizottság eh, megpróbálta elindítani a vitát a tagállamokkal. Eh, mi azt mondtuk, hogy eh, a nemzeti kompetencia az egy természetes dolog, viszont itt Európában közös hanggal kell felszólalnunk. Fontos az EU Oroszországgal való megalapodás tele de hogyha én mondjuk elmegyek Moszkvába, és hogyha Európa nevében közös hangon szólalok fel, akkor az teljesen más dolog, mint hogyha úgy megyek el Moszkvába, hogy azt tudom, hogy megosztott az Európai Unió. Tehát így módon próbálunk eljárni. De minden erőfeszítésünk ellenére nem tudtuk elérni azt, hogy egy közös európai állásfoglalásunk legyen, amelyekkel felép, amelyel feléphetünk a tárgyalásokon. Na most mit is tettünk mi a bizottság részéről? Először is sikerült úgy eljárnunk, hogy az energiabiztonság sokkal fontosabb témává vált a harmadik országokkal való tárgyalásaink során is. Én jó magam szinte minden csúcs találkozón részt vettem, amely eh, találkozókat az Európai Unió és harmadik országok között rendeztek meg. És minden csúcs találkozón szó volt az energiabiztonságról. Oroszországgal volt egy ilyen csúcs találkozó, aztán Kínával, Japánnal, Amerika, az amerikaiakkal szintén, és így tovább a latin-amerikai országok csúcs találkozóján is beszéltünk e témáról. Tehát az energiabiztonság a saink során harmadik országokkal egyre inkább fontossá válik, egyre fontosabb témává válik. Sikerült elérnünk azt, hogy a partnereinkkel vitát indítsunk az európai energia modellről. Ez azt jelenti, hogy beszéltünk az energia termékek szállításáról. Sok országgal volt szó e témáról, ugyanis vannak olyan országok, akik ugye földrajzi szempontból is fontos szerepet játszanak az energia szempontjából. Tehát, de lehet, hogy más modelljeik vannak, más energiamodelljeik vannak. Megpróbáltuk összehasonlítani a mi modellünket és az ő modellüket, annak érdekében, hogy sokkal inkább fel tudjunk lépni az energiaválság esetén. Ugye tudjuk, hogy mi történt Ukrajnával, vagy más energiaválságok esetén fontos a tagállamok között az információcsere is. A mi szerepünk az volt, hogy a különböző tagállamok cselekedeteit egy kicsit próbáljuk meg szintetizálni, összefoglalni. Természetesen még csak az út elején vagyunk. Fontos az Európai Unió energiabiztonságát biztosítani. Tudják azt is, hogy Javier Solanával nagyon sokat együtt, működtünk együtt az utóbbi hónapokban. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió stratégiáját biztosítsuk az energiabiztonság szempontjából is természetesen. Felül kellett vizsgálni ezt a stratégiát, amelyet Javier Solana alakított ki 2003-ban. Aztán megpróbáltuk a prioritásokat figyelembe venni, és itt elsősorban az energiabiztonságra koncentráltunk. Aztán vannak, van egy hálózat, amelyet létrehoztunk ezen a területen, és ez is egy fontos szerepet játszik. Azt is szeretném pontosítani, hogy nagyra értékeltük az Önök szakbizottságának támogatását. Elnök úr, ugye ön említette Szarius Szvolszki úr munkáját az előző jogalkotási ciklusban ö, csodálatos munkát végzett Szvolszki úr. Ezt a munkát a bizottság, az Európai Bizottsággal együttesen végezte el. Az Európai Parlament kialakította az álláspontját. Természetesen nüanszbeli eltérések vannak a parlament álláspontja és a bizottság álláspontja között. Az előző parlament amelynek elnöke Pötering úr itt van, és üdvözlöm őt. Tehát az Európai Parlament jelentős mértékben hozzájárult ehhez a munkához, az önök szakbizottsága különösen. És Aiki kérje saludarlo. Ebben a bizottságban nagyon érdekes vita folyt, amelynek kihatása volt Európában máshol is. Tehát megvan az önök álláspontja, természetesen vannak még véleménykülönbségek a mi és az önök vélemények között, de természetesen ezt tovább kell fejleszteni még a vita során. Továbbá, mi is elvégeztünk már bizonyos dolgokat, hasznos, sürgős dolgokat, de természetesen mindez nem elég. Ezt nem is lehet ennek tekinteni. Miért? Az Európai Bizottság részéről meg vagyunk arról győződve, hogyha sokkal ö, több kapacitást szeretnénk, ha azt szeretnénk, hogy Európa erősebb legyen ezen, de, ezen a területen, akkor az integrációt és a kompetenciát kell erősíteni az Európai Unión belül. Ezt, ahogy már elmondtam, ez a nagy kihívás, amely vár bennünket a jövőben. Hogyha a Lisszaboni szerződés ratifikálják, és ezt én jó magam kívánom te, természetesen, akkor a Lisszaboni szerződés segítségével új perspektívák, új ajtók fognak megnyílni. A Lisszaboni szerződés az Európai Unió számára sokkal több kompetenciát fog nyújtani, nagyobb hatáskört fog nyújtani. És a tagállamoknak javasolni lehet egy stratégiát, valamint ezen stratégia megvalósítására is lehet javaslatokat tenni majd. Ez egy olyan feladat lesz, amely az új Európa Bizottság egy fontos feladatát képzi majd. Nem fogunk megelégedni egy olyan stratégiával, hogy Európa egy közös hangon szólaljon fel, ahogy ezt eddig tettük, ez nem lesz elég. Sokkal tovább kell menni, sokkal többet kell tennünk. Fejl, eh, elő kell segíteni a eh, kapcsolatokat a partnereinkkel. Mivel most ez az utolsó alkalom valószínűleg, hogy itt megjelenhettem az önök szakbizottsága előtt, szeretnénk Szeretném elmondani a véleményemet a jövővel kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy a Lisszaboni szerződés nem lesz elég arra, hogy az Európai Unió meghatározhassa és megvalósíthassa energia politikáját kedvező módon e-, egész Európa számára. Én azzal egyetértek, és támogatom is Jacques Delors javaslatát, azt a javaslatot, amely egy eh, másfél évvel ezelőtt született, és a francia sajtóban meg is jelent. Jacques Delors azt mondta, hogy egy valódi energiaszerződésre van szükség. Eh, talán önök emlékeznek arra, hogy az atomenergiai közösség számunkra lehetővé tette ugye a fejlődést a szén és az acél területen. Ezt Jacques Delors mondta. Tehát ez azt jelenti, hogy a tagállamokat meg kell győzni arról, hogy igenis járuljanak hozzá ehhez a szuverenitáshoz. Így lehet tovább mennünk együtt ezen az úton, és így lehet függetlené válni Oroszországtól, mert most nagyon függünk elsősorban a gáz területén Oroszországtól. Hogyha a polgáraink érdekeit szeretnénk megvédeni, akkor mindenképpen kompromisszumra kell jutniuk a tagállamoknak, európai kompromisszumra van szükség az Oroszországgal való tárgyalások során. Elnök úr, röviden szeretném, szeretnék ref, szólni a jelenlegi aktuális helyzetről, és ezzel le is zárnám a beszámolómat. A válság, a feszültségek először is Oroszország és Ukrajna között, tehát erről szeretnék szólni az oroszok megfenyegették számos esetben a Ukrajnát, hogy elzárják a gázcsapokat. Azért, mert Ukrajna tartozá, Ukrajnának tartozásai vannak az előző szállítások, szállítmányokkal kapcsolatosan. Mi természetesen aktív módon, hatékony módon próbáltunk eljárni a múlt tavasszal és a nyáron úgy szintén. Az orosz kormány és az ukrán kormány bíznak bennünk, kifejezték bizalmukat, tehát mi a külpolitikai főigazgatóságon megpróbáltunk tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy a gázcsapokat ne zárják el, és ne állítsák le a gázszállításokat. Tehát úgy kell eljárni, hogy Ukrajna ki tudja fizetni a gázt. Ez egy ilyen nemzetközi szerződés esetén erre lehetőség nyílna és itt az IMF szintén fontos szerepet játszhatna, ugyanis az a pénz, amelyet az IMF-től felvennék, tehát az a hitel arra szolgálna, hogy a gáz szállítmányaikat kifizethessék. Továbbá Ukrajnában egy belső reformokra van szükség. Annak érdekében, hogy Ukrajna modernizálhassa a gázvezeték rendszerét. Azt is kértük, hogy az ukránoktól, hogy a megfelelő intézkedéseket hozzák meg annak érdekében, hogy átláthatóbb legyen a gázpiac. Az ukrán kormány elkötelezte magát a reformok mellett. a nemzetközi intézmények, a BLD Londonban, a Világbank, a Luxemburgi Bank elkötelezték magukat amellett, hogy Ukrajna számára hiteleket nyújtsanak a modernizációra. Természetesen senki sem tudja azt, hogy Ukrajna meddig tudja még fizetni a gázszállításokért, meddig tud még fizetni a gázszállításokért. Ugye néhány hónappal ezelőtt nagy volt a válság, lehet, hogy ez megint bekövetkezik. Most a válság során megpróbáltunk fellépni, és ezt szeretnénk a jövőben is megtenni. Elnök úr, hogyha megengedi, akkor visszatérnék még az Oroszországgal való párbeszédünkre. Ahogy mondtam önöknek, globális tárgyalások folynak az Európai Unió és Oroszország között. E-, ezekben a globális tárgyalásokban az energiakérdés az egyik fontos téma. A két oldal véleménye nagyon is különbözik. Oroszország aláírta az energiakártát, de nem akarja ratifikálni Medvegyev elnök úr tett egy javaslatot, egy alternatív globális javaslatot, de számunkra ez nem elfogadható javaslat, ugyanis ez nem elégséges kompromisszumot jelent annak érdekében, hogy átlátható legyen a helyzet nemzetközi szinten az energia területén. Tehát itt vannak problémáink. Ami az Oroszországgal való megállapodást illeti. Itt az egyik fő ellem az, hogy az energia fejezetben igenis legyen egy kompromisszum, legyen egy megállapodás. Úgy tűnik, hogy nem lesz lehetősége megállapodást megkötni. Mellesleg az önök szakbizottsága egy nagyon fontos szerepet játszik, ugyanis önök is követik ezeket a, ezeket a tárgyalásokat. Továbbá a harmadik mondandóm itt a déli folyosóval kapcsolatos. Május 8-án Prágában egy nagyon fontos találkozó volt. Egy olyan találkozó, amely lehetővé tette számunkra azt, hogy kibővítsük az energia ellátást. Tehát itt Egyiptom és Irak is belépett. Hogyha akarják, akkor részleteiben is bele tudok menni ebbe a témába, de itt most egész egyszerűen csak meg akartam említeni, hogy ez is egy fontos dolog. Ugyanis a jövőben szükség lesz majd az energiára, de szeretnénk csökkenteni függőségünket Oroszországtól. Természetesen az oroszországi ellátásokat nem lehet beszüntetni, de mindenképpen csökkenteni szeretnénk a függőségünket. Hogyan lehet ezt biztosítani? Hát úgy, hogy új piacokat kell ö, találni. Nyitni kell a dél-kaukázus felé, az ö, ázsiai országok felé, ezek az országok garantálhatják az ellátást. Éppen ezért fontos a Nabucco gázvezeték is. Tehát dolgozunk a Nabucco projekten. Az a célunk, hogy gázt és olajat veszünk, vásárolunk ezekből az országokból, de például a déli országokból is, például Algériából. Tehát ezek a fő témák, amelyekkel foglalkoznunk kell hogyha akarják, akkor bizonyos kérdéseket részleteiben is el tudok mondani. És az legutolsó pont, önök tudják azt, hogy néhány hónappal ezelőtt a barcelonai folyamatot újra indítottunk. Most már létezik az Unió, az Unió a földközi tengeri országokért, tehát ez, ezt Szárközi elnök indította el, tehát létezik ez a Földközi Országok Uniója, amelynek számos projektje van energia együttműködés témában is. E kontextuson belül egy úttörő programról szeretnék beszélni, nevezetesen a napenergia fejlesztése lenne az ilyen kulcs fontosságú téma. Hát ennyi, elnök úr, ennyit akartam elmondani. Még annyit, hogy milyen nagyon, hogy mennyire eh, jók a kapcsolatok az Európai Bizottság és a, különösen a külpolitikai főgazgatóság és az önök parlamentje között. Ahogy már mondtam az elején, a Lisszaboni szerződés új perspektívákat fog megnyitna, önök so- sokkal nagyobb szerepet fognak játszani, úgyhogy nagyon nagy optimizmussal nézek az új együttműködés elé. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Landaburu doktor, köszönöm szépen ezt a világos beszámolót. Közben Pöttering úr is itt van, a volt elnök, üdvözlöm őt. Cyrus Wolski kollégánk is itt van, ugye ő volt a jelentéstevő az energiabiztonsági témában, úgyhogy ő volt egy kicsit a szószólónk e témában. Megadom neki a szót, de még azt elmondanám, hogy hogy most már 13 kollega kért szót, úgyhogy a 13. kollégával le is kell zárnom a felszólalók listáját. Most pedig megadom a szót Cyrus Volszki kollégának. Öné a szó. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy ha visszatekintünk arra, hogy hol tartottunk két-három évvel ezelőtt a külső energia biztonság terén, akkor megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy jelentős utat tettünk meg. Szinergia alakult ki az Európai Parlamentben. Ezen az alapon, és már a kezdet-kezdetén megállapítottuk, hogy megfelelő instrumentumra, eszközre van szükség, és a dokumentum, amire ön utalt, igen nagy cselekvés sorozatot indított el. A parlament, a bizottság és a tanács is kulcsszerepet játszott. Megismétlem azt is, amit ön mondott, vagyis azt, hogy ön megosztja velünk azon nézetét, hogy ha az energiabiztonságért állunk ki, akkor megfelelő intézményes keretekre is szükség van. A jövőbeli bizottságban reméljük olyan struktúra áll fel, amely erre az aspektusra összpontosít. Meglátjuk, hogy hogyan fogjuk majd alkalmazni a szerződést. Amikor a Lisszaboni szerződésre utalunk, akkor tudjuk, hogy szélesebb alapunk lesz a cselekvésre, de amikor önt meghallgattam, akkor megállapítottam, hogy ez nem elég. Ez pozitív jel, mert hogyha előre akarunk lépni, akkor a jövőbeli szerződés mentén kell még eljárnunk nekünk, az uniónak. Amit pedig Jacques Delors javaslatát illeti, az energiakárta és az utalás a kezdet, kezdetére, vagyis a szén és acél szerződésre, ez is igen közel áll hozzám ez az idézet. Tudjuk, hogy milyen tapasztalatot szereztünk itt az Unióban, és nagyra értékeljük azt a nézetet, hogy egy hangon kell szólnunk, és ehhez egy eszközre van szükség. Az az optimális számunkra, hogyha közösségivé tesszük az energiabiztonsági politikát, amennyire csak lehet. Köszönöm a bizottságnak azt, hogy szinergia alakult ki köztünk, a parlament és az Európai Bizottság között, és nevezetesen ezen bizottság között ön szólt ennek a bizottságnak a szerepéről letéren, és várjuk a jövőbeli együttműködést azért, hogy kialakítsuk az energiával kapcsolatos külpolitikát minden alapon a jövőben, nem nem csak intézményesen, hanem a jogi eszközök terén is. A parlamentünk szorosan figyelemmel fogja kísérni ezeket a kérdéseket, a prioritásokat, például a Nabukkót. A mi szakbizottságunk majd ezzel kapcsolatosan önnek át fogja adni az álláspontját. Én optimista vagyok, bár nem kielégítő a jelenlegi helyzet. Az soha nem az. Új kihívások előtt állunk, és az új eszközökkel, az új bizottsággal reméljük, hogy még tovább léphetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Szájusz Voszki kollégának ezt a nagyon világos beszámolót, és azt kérem, hogy a felszólalók le, sajnos korlátoznom kell, úgyhogy egy percre korlátozom a kérdéseket, tehát Szalafranka úr az első felszólaló. Anka úr, köszönöm, igen, gyorsan elmondom, megköszönöm a főigazgató úrnak a beszámolóját. Az energiabiztonság az egyik olyan feladat, amelyet az EU-nak meg kell oldania reagálnia kell erre a kérdésre, hiszen ez a saját biztonságunkat érinti. Szerius Volszki úr elmondta, hogy mennyire fontos feladat ez a mi szakbizottságunknak is. Szólt ön arról, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy az EU erre a súlyos problémára reagáljon. Világos, hogy ezek a válaszok, ezek a megoldások meg kell, hogy teremtődjenek az Oroszországgal való tárgyalások során. Mely elemek és eszközök teszik lehetővé számunkra azt, hogy előre lépjünk. Erről ön mit gondol? Elnök úr, szeretném még elmondani, hogy Landamburu úr nagyon sokat tett posztján mint eh, Európai Bizottság Külpolitikai Főigazgatóságának főigazgatója, nagyon sokat tett a bővítés érdekében is, és a külpolitikai bővítés terén. Szeretném elmondani, hogy Landa Buru úr az ön hozzájárulása igen jelentős, és ezért mi a parlamenti szakbizottság nevében igen hálásak vagyunk a politikai frakcióm nevében. Sok sikert kívánok önnek az új feladatához, és biztos vagyok benne, hogy ezt nagyszerűen fogja végezni. Remélem, delegáció vezetőként a, lesz még alkalmunk arra, hogy Landaburu úr meglátogasson bennünket, és remélem, hogy sikerül majd kéz a kézben tovább haladnunk és tovább dolgoznunk. Sok sikert és sok szerencsét kívánok önnek! Köszönöm szépen, Franka képviselő, most pedig Pasqua ki a szó másfél percben. Köszönöm, köszönöm Landaburu úr ezt az expozét. Ez mutatja, hogy ez a kérdés állandóan szerepel napi rendünkön. Biztos vagyok abban, hogy ez a jövőben is így lesz. Természetesen ön tudja, hogy amikor az energiabiztonságról beszélünk, akkor elkerülhetetlenül Oroszországra tekintünk. Egyrészt azért, mert eh, az egyik nagy szállítónk Oroszország, másrészt pedig, mert politikailag is eh, fontos szerepet játszik a kapcsolatukban Oroszország. Viszont szeretném felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy a biztonságos energiaszállítás, én nem energiabiztonságról, hanem az energia eh, biztosításáról beszélek szándékosan, ez akkor történhet meg, hogyha ezt átértékeljük az EU tagok között is. A nagy energiatermelők Franciaország, Spanyolország valószínűleg jobban kell, hogy koordinálják a tevékenységüket, és az uniónak jelentős hányadban kell biztonságos energiát szolgáltatniuk. Szeretnék felhívást indítani, mégpedig annak érdekében, hogy önök ne csak a keletre, hanem a nyugatra is tekintsenek ebből a szempontból. Köszönöm szépen, Paszko alelnök úr. Köszönöm, hogy betartotta az időt, és Watson kollega másfél percet kap. Elnök úr, köszönöm. A liberális frakció nevében szeretnék én is köszönetet mondani Landaburu úrnak azért a hatalmas munkáért, amelyet az Unió nevében végzett, és a saját szolgálata nevében még egyszer szeretnék én is minden jót kívánni neki, ahogy ezt Szalafranka úr tette, és remélem, hogy megelégedésére szolgál majd az új posztja. Landaburu úr, elnök úr, szeretnék kérdezni néhány dolgot arról a megbeszélésről, amelyet a bizottságon belül és a tanácson belül folytattak a mostani helyzetről. Az, hogy Oroszország és négy tagállam aláírta a megállapodást a déli államratról, ez csak a legutolsó példája annak, hogy mennyire felaprózódott a mi energia ellátási politikánk ez nagyon sokunk véleménye ebben a házban. Vagyis az, hogy most veszélyes pontra jutottunk az energia függőség terén, vagyis Oroszországtól való függőség terén, és ez fenyegetheti az uniónk integritását. Úgy tűnik nekem, hogy ennek két potenciális gyökere van ennek a helyzetnek. Mind a kettő alapja az, hogy nagyobb energia termelés folyik a saját határainkon belül. Az egyik a nukleáris út, a másik pedig az, hogy a megújuló energiaforrásokba többet fektetnek be a tagállamok, és különböző intelligens hálózatokat fejlesztenek ki. Randaburú úr valószínűleg erre utalt, amikor arról szólt, hogy a Mediterrán Unióval együtt új erőforrásokat alakítanánk ki. Szeretném megkérdezni, hogy a Relex főigazgatóság és az Energia főigazgatóság a közelmúltban milyen tárgyalásokat folytatott, és itt a tanácsbeli formációkra is gondolok, tehát milyen tárgyalásokat folytattak arról, hogy az önellátás fokozódjon az energia terén. Köszönöm szépen, most Burtkoffer kollega kapszót másfél percben. Herr Generaldirektor, ich möchte... Főigazgató úr, gratulálni szeretnék önnek az elkövetkező funkciójához, és gratulálni szeretnék a kitűnő és nagyon diplomatikus áttekintéséhez. Konkrét kérdéseim vannak. Egyrészt a déli áramlat és a Nabucco egymás mellettisége és egymás ellenisége ö, csökkenti-e Európa energiafüggőségét, illetve mit gondol hogy megítélheti, megengedheti-e magának Európa ezt a két projektet. Másodszorban, hogyan látja az OMV ben való 50%-os Gazprom részvételt a Baumgarten projektben. Harmadsorban az Európai Economic Recovery Program kapcsán az energiahatékonyság szomszédság dimenziójáról volt szó, és a bizottság azt ígérte meg, hogy a, megvizsgálja, hogy a pénzügyi és szabályozási ösztönzőkkel hogyan lehet -e arra ösztönözni a szomszédság politika országait, hogy az energiahatékonyság területén előrelépéseket tegyenek. Mit tett a bizottság végezetül? Arra is vannak hírek, hogy Oroszország vissza akarja vonni az energiakartához adott aláírását, miután nem ragaszkodik a WTO-ba való belépéshez. Meg tudja erősíteni ezeket a híreket, Végezetül pedig arról beszélt, hogy az Európai Unió szerényen, de határozottan vegye részt a Nabucco projektben. Kérdezem, hogy lát-e esélyt arra, hogy az EU nagyobb szerepet játszon a Nabucco finanszírozásában? Köszönöm. Köszönöm szépen Butikhofer kollégának, most pedig másfél percet kap Scholz kollega. Scholz. Äh, okay, also noch einmal, ich danke Ihnen für Ihre Ausführung. Köszönöm szépen, még egyszer köszönöm szépen a magyarázatát, és egyetértek azzal, hogy a Lisszaboni szerződésen túl egy saját szerződésre van szükségünk azért, hogy az energiastratégiát egyeztessük és a koncepcióját kialakítsuk illetve a bizottság 2006 a zöld könyvében megfogalmazódott elvárásainak megfeleljünk. Néhány konkrét kérdésem is van. Úgy gondolja, hogy a Nabukkóval valódi függetlenséget érünk -e el, hogyha a disztribúció továbbra is a Gazpromnál marad, és Oroszország még inkább a kitermelő országokat szeretné befolyásolni, és a kitermelést a saját befolyás alá tenni hogyan látja Oroszország azon intézkedését, azon tervét, hogy egy úgynevezett gáz OPEC-et hozzon létre, és milyen kihatással lenne ez miránk? Végezetül pedig nem eh, válunk -e Törökországtól függővé, hogyha Erdogán azt mondta, hogy eh, a Nabukkót eh, az EU belépéssel kapcsolatban látja, máskülönben, ha nem ígérnek neki perspektívát, akkor veszélyben látja a Nabukó projektet. Köszönöm szépen, Solc kollega. Strasser kollega másfél percet kap. Danke, Herrn Generaldirektor. Köszönöm főigazgató úr, és köszönöm Szarius Volszki kollégának ezt a kitűnő munkát, amelyet végzett, amely biztosítja, hogy az új bizottság és az új parlament dolgozhasson. Világosan kell látni, hogy ebben a kérdéskörben egy komplex kérdéssel állunk szemben, amely nem csak a külügyi szakbizottság feladatkörét érinti. Úgy gondolom, hogy meg kell határozni azt, hogy az energiahatékonyságot növelnünk kell, a saját forrásainkat biztosítani kell, ezen felül pedig további ellátó hálózatokra van szükség, függetlenül attól, hogy ez a Nabucco vagy más legyen, és hogy minél több ellátóra van szükségünk ahhoz, hogy ne függjünk egytől az energiabiztonság, Európa energiabiztonságát Ban természetesen a külpolitika fontos szerepet játszik, éppen ezért meghatározó, hogy Európa ne csak egy hangon szólaljon föl, ahogy ezt egyébként nagyon bölcsen és helyesen mondta, és így is lépett föl munkájában, hanem hogy partnereinkkel egyenlő pályákkal és egyenlő esélyekkel rendelkezünk. Azért, hogy partneri módon, de ugyanakkor öntudatosan tárgyaljunk Oroszországgal. Ezért tehát erre a megállapodásra mindenképpen szükség van azért, hogy az európai érdekeket képviseljük. Oroszország is akar valamit Európától, ezért kontextusában kell látni ezt az ügyet. A Kaukázus kapcsán, Közép-Ázsia kapcsán, Irán és Irak kapcsán felmerülnek ezek a kérdések, nem lehet ezeket izoláltan látni, és éppen ezért jó azt is látni, hogy új szerepet játszunk a földközi tengeri térségben, hiszen ez az energiafüggőséget csökkenti. Köszönöm szépen, most pedig Svoboda képviselő másfél percben. Köszönöm, prezidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Két megjegyzésem van. Ma délelőtt az ön beszámolója alatt Pibász úr jelent meg az Energiabizottságban, jobb lenne, hogyha egy kicsit jobban koordinálnák az energiával kapcsolatos kérdéseket a bizottságon belül, és a látogatásokat, azért mert ez nem az ön hibája egyébként, Landabur úr, senkinek sem hibája ez, de jó lenne, hogyha a jövőben egyeztetnének amikor energiakérdésekről van szó. Ami a Nabukot és a déli áramlatot illeti, ezek nyitott kérdések. Szeretném, ismerni a bizottság álláspontját, talán nem most, hanem majd egy plenáris vita során. Talán az Európai Bizottság azt mondja, hogy ők semlegesek, és nem akarnak prioritást adni egyik vonalnak sem, de szeretnénk tudni, hogy melyek a releváns pontok a bizottság szerint. Ahogy ön mondta, az egyik elképzelés az Oroszországtól való függe, függőség csökkentése. Nem lehetünk teljesen függetlenek, mert ez nonsens, de legalább csökkentsük a függőséget. Ezért talán a Nabukó kapna a prioritást. Gondoljunk a jelenlegi helyzetre, a bővítésre, de szeretném tudni, hogyha a bizottság most hogyan látja, semleges lesz, van valami preferenciája, vagy az idő tényező terén van preferenciája? Jó lenne ezeket ismerni, anélkül, hogy megmondaná, hogy az egyik jó, másik rossz választ várunk. Köszönöm. Weigl kollega kapja most a szót másfél percre. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Nem lep meg bennünket az, hogy milyen nagy figyelemmel kísérik az Oroszországgal való kapcsolatokat az energia területén. Mindenképpen el kell kerülni azt a helyzetet, hogy hogy csak is Oroszországgal folyanak ezen a téren kapcsolatok, és ez egy alapvető feltétel legyen. Mindenképpen arra lenne szükség, hogy pozitív kapcsolatokat alakítsunk ki több szinten, ami az Oroszország-Ukrajna közötti kapcsolatokat illeti, mindenképpen biztosítani kell az optimális helyzetet, különösen Ukrajna számára az energia biztonság azt is jelenti, hogy hogy alternatív energiaforrásokat kell keresni. Hautala képviselőasszonyi a szó másfél percben. Kiitos puheenjohtaja. Aiheellisesti on... Köszönöm, elnök úr. Sokat vitatkoztunk arról, hogy nem szabad feláldozni az energia kérdések oltárán az emberi jogok kérdését. Gondoljunk Türkmenisztára. Ez diktatúra, az egyik legrosszabb diktatúra a világon. Közben beszélünk arról is, hogy hogyan alakul ki a jogállamiság Oroszországban. Ön szerint hogyan lehet kezelni az emberi jogok kérdését az energiapolitika kialakítása során. De el akarjuk kerülni azt, hogy ez a két elem elválasztódjon egymástól. Hogyan lehet elérni azt, hogy az energiapartnereink elkötelezik magukat emberi jogi kérdések terén is nemzetközi szinten. Nézzünk egy példát, az északi áramlat, amelyet a balti térségre irányoztak elő. Ez a helyzet nehéznek tűnik, mert a Balti-tenger partnerei között nincs meg egy fő elem, mégpedig a bizalom elem. Oroszország nem ratifikálta az ESPO szerződést, ez olyan terv, amely a környezetvédelmi kérdésekre vonatkozik, és több ország érintett. Nem lehetne egy kicsit erősködni a partnereinknél azért, hogy ratifikálják előbb ezt a, ezeket a nemzetközi szerződéseket, még mielőtt energetikai projekteket valósítanak meg. Most pedig a GUE részéről Scholz képviselő kapszott másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, főigazgató úr. Úgy hiszem, hogy nagyon fontos témával állunk szemben biztosítani kell, hogy ne pocsékoljuk az energiát, bár az energiára szükség van a társadalom életéhez. Ezért tehát kérdezem, hogy az intelligens energia fogalma mennyire kerül megvitatásra a jelenlegi vitában. Másrészt úgy gondolom, hogy a partneri egyenjogúságon kell, hogy alapuljon az energiaellátás az, energia, az Európai Unióban is. Ezért tehát a balti tengeri vezették a Nabukku, a déli áramlat és az Euromed mind olyan témák, amelyeket nem lehet együtt kezelni. Kérdezem, hogy hogyan látja ezt a kérdést, és a partneri országokkal ki lehet-e alakítani egy közös európai biztonsági rendszert, és milyen perspektívákat lát a jövő számára. Nos hát, köszönöm szépen Solc kollégának, most pedig másfél percben kap szót Landsbergis képviselő úr. Uh, thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Főigazgató úr, van egy kérdésem Oroszországról és az energiakartáról. Már több éve az energiakartával kapcsolatosan negatívan alakulnak a kérdések, ezt aláírták, de soha nem valósították meg. Állítólag még mindig ratifikálni kell. A parlament állásfoglalásokban aláhúzta azt, hogy Oroszország számára a kárta kötelező. Van egy paragrafus, a 45 paragrafus között, amely ezt explicit elmondja. De az orosz hatóságok új argumentumokat emlegetnek, azt mondják, hogy kényszerítették őket. Akkor még szerintük Oroszország gyengé volt, de most erős, és így az aláírásuk nem kötelező. De az is elhangzott, hogy soha nem fogjuk ezt ratifikálni és megvalósítani, de majd mi a saját tervezetünket előterjesztjük, mondják az oroszok, és majd önök ezt eh, aláírják. A lényeg az, hogy az oroszok eltávolodnak ettől a kártától, és saját feltételeiket akarják diktálni Európának. Főigazgató úr, mit gondol erről? Ez az új orosz eh, tervezet, ez már megjelent, és ezt rá akarják kényszeríteni ön szerint Európára, vagy nem? Köszönöm szépen Andbály Giz kollégának, most pedig Jakkon Szári kollega kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a kezdeményezést. Az a helyzet, hogy elmondhatjuk, nagyon gyors eseményeknek vagyunk tanulja a világban, főként ami az északi sarkon történik, és ami az energiahelyzetet illeti. Az északi sark térsége szerintem prioritást kell, hogy élvezze. Most visszatérnék az északi áramlatra. Sok környezetvédelmi tanulmány született az északi áramlat projektről. Ami ezeket a projekteket illeti, lehetne biztonsággal kapcsolatos tanulmányokat is végezni, nem csak környezetvédelmi hatásvizsgálatot? Köszönöm. Köszönöm szépen a felszólalását, most pedig másfél percben Lunacek képviselőasszony kapszott. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Jogosan beszélt az előadó arról, hogy milyen hasznos lesz majd ha a Lisszaboni szerződés hatályba lép, hiszen ezzel a közös európai energia stratégia valóra válhat és lehetségesé válhat. Már a felszólalások között is hallottuk, hogy milyen fragmentált, elaprózott az európai energiapolitika tagállamok között, tehát egyetértek önnel azzal, hogy nagyon hasznos lesz a Lisszaboni szerződés ezen a területen, hiszen ennek segítségével egy közös stratégiát lehet majd kidolgozni az energiapolitika területén, hogy kidolgozzák-e majd, ez majd meg kell látni a jövőben. Bütikhofer kollégám feltett már egy kérdést, erre szeretnék én is visszatérni. Ön arról beszélt, hogy szükség van arra, hogy az Oroszországtól való függőséget csökkentsük. Egyetértek, egyetértünk önnel de ennek kontextusában a bizottság is önmaga hogyan értékeli ezt a tényt, hogy Ausztriában a Central European Gas Hubot Baumgartenben ebbe a Gazprom 50%-kal beszállt. A Baumgartner a gáz legnagyobb eh, kereskedelmi platformjává fog válni, és ebben a Gazprom, Gazprom 50%-os tulajdont vásárolt. És ezt nagyon problematikusnak tartom. Hát a függetlenség, az Oroszországtól való függetlenség kérdése ilyen módon voltak éppen korlátozódik, illetve hát ez a kérdés nem tehető fel. Kérdezem, hogy hogyan látja a bizottság ezt a helyzetet, és mi a véleménye ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Csák képviselő asszony. Most pedig Kélem kollega kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Mr. Landaburu, I would like to thank you. Landaburu úr, szeretnék köszönetet mondani az igen jelentős eredményekért, amelyet az energia terén ért el. Sok sikert kívánok önnek jövőbeli munkájához. Mindenképpen erősítette a parlament bizalmát az Európai Bizottság irányában, és ez már nagy eredmény. Csak egyet tudok érteni azzal, hogy ön Jacques Delort emlegette, nem lehetünk elégedettek a Lisszaboni szerződéssel, egy európai energia szerződése van szükségünk, amely mindenki számára kötelező érvényű lesz. De Szárius Volszki kollega jelentésére alapoztuk az álláspontunkat két évvel ezelőtt, és én két kérdést szeretnék önnek feltenni. A javaslat elhangzott, hogy a bizottság tegyen intézkedéseket azért, hogy ellenőrizzék az állami vállalatokat az EU energia szektorában, és a harmadik partnerekkel való, harmadik országbeli partnerekkel való megállapodásokat szintén vegyük bele ebbe a körbe. Mi az ön javaslata ezzel kapcsolatosan, most, amikor elhagyja ezt a területet. A másik kérdés, ami az északi áramlatot illeti és az Oroszországa való kapcsolatot, szerintem feltételeket kellene szabni, ehhez mégpedig azt, hogy a Oroszország csatlakozon az ESPO megállapodáshoz. Köszönöm szépen. Most lezárja a vitát Kaszolides. Azt kérem, hogy ő is tartsa be a másfél percet. Köszönöm, elnök úr. Egy hangon szólni, közös energia ellátási politikát folytatni, ezek pragmatikus kérdések. Közös energiapolitikát folytatni az EU-ban, ez viszont már nem az. Figyelembe kell venni az, hogy milyen az energia mix, vagyis hogyan biztosítják a különböző tagállamok az energia szükségletüket. Ez már változó. Ami Oroszországot életi, arra a az elvre kellene hagyatkozni, hogy biztonságos legyen az energiaellátás és az energia igény is. Geopolitikai kérdéseket is figyelembe kellene venni itt. A másik kérdés pedig, hogy hogyan alakul a szolidaritás kérdése az energiaválság idején. Hogyan lehetne diversifikálni a különböző hálózatokat, hogy lehetne a rászoruló országot megsegíteni valamint az LNG tárolásának kérdése hogyan alakul. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kasszulides úr. Most pedig visszaadom a szót Landabor úrnak, hogy vonja meg a konklúziókat, és azt kérem, hogy inkább foglalja össze az elhangzottakat. Öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr és meg szeretném köszönni önöknek is az érdeklődésüket e téma iránt, és köszönöm a fontos, lényegre törő kérdéseiket is, amelyeket feltettek. Természetesen nem tudok minden konkrét kérdésre válaszolni a rendelkezésemre álló rövid időben, ezért néhány észrevételt fogok tenni azon kérdések kapcsán, amelyeket felvetettek. Azt szeretném kérni önöktől, hogyha az önök konkrét kérdésére nem kaptak konkrét választ, hogy ezt írásban tegyék fel nekem, és a lehetőség szerint minél gyorsabban írásban igyekszem ezeket majd megválaszolni. nagyon hosszan tartana, és nem volna túlzottan dinamikus folyamat, hogyha egyiket a másik után venném sorra, de természetesen nem akarom a felelősség alól kivonni magamat, és így megígérem önöknek, hogy minden konkrét kérdést megválaszolok, amennyiben egy e-mailt küldenek nekem. Melyek tehát azok a kérdések, a legfontosabb kérdések, amelyeket felvetettek, és hogyan reagálhatok erre? Egyrészt kérdéseikben az Oroszországhoz való kapcsolatról volt nagyon gyakran szó. Ezzel kapcsolatban szeretnék így első észrevételt tenni. Kapcsolatunk Oroszországhoz az energia biztonság területén az EU globális stratégia által kell, hogy meghatározódjék akár szeretjük, akár nem, akár tetszik nekünk, akár nem, de nem mindig vannak a legjobb kapcsolataink szomszédunkkal, de ez adottság, hogy ezzel a szomszéddal együtt kell élnünk. Kevesebb, mint egy évvel ezelőtt a következő javaslatot tették. Minden együttműködési kérdés értékelési során különböző geopolitikai érdekeket kellene figyelembe venni. Arról volt szó, hogy meg kellene találni az együttműködés és a dialógus lehetőségeit, hogyha ha nem is veszük mindig figyelembe az Oroszország által mondottakat, rendben van. Az energia az Oroszországgal való kapcsolatban nagyon fontos szerepet játszik, szükségünk van Oroszországra, nincsen alternatívája az orosz gázellátásnak, ezt higgadtan látnunk kell. Függünk az orosz, az orosz gáztól, se Norvégia, sem Algéria nem tudja biztosítani számunkra ezt a gázmennyiséget, ez egy tény, ez a politikai valóság. Másrészt Oroszországnak is szüksége van ránk, hiszen Oroszország jelenleg a földgázát és kőolaját nem tudja olyan könnyen másnak eladni. Hogyha pedig nem tudná eladni ezt a gázmennyiséget, ez gazdaság és pénzügyi válságot robbantana ki Oroszországban. Kölcsönösen függünk tehát egymástól, és itt arra kell törnünk, hogy megerősítsük az álláspontunkat, képesek legyünk egy hangon szólni, és a közös pozitív oldalakat keressük azért, hogy erősebben lépjünk fel nem lehet Oroszországgal úgy tárgyalni, hogy a saját elveinkre fittyet hányunk, ez teljesen világos, és a saját elveinkhez tartoznak persze az emberi jogok is, ami Oroszországra vonatkozik, vonatkozik más országokra is. És egy nemzetközi, hiteles politika természetesen olyan elemekkel kell, hogy rendelkezzék, amelyeknek segítségével egy koherens, egybefüggő stratégiát lehet kialakítani de realistának kell lennünk. Az embereknek eh, fűteniük kell, az iparnak dolgoznia kell, és persze a környezet kihatása ellen védekeznünk kell, de mindig meg kell gondolnunk, hogy mindezt milyen árért lehet biztosítani. Nem adjuk -e fel az elveinket és az értékeinket. Nos, hát ezeket a kérdéseket mind az Európai Parlamentnek, mind a nemzeti parlamenteknek és a kormányoknak fel kell tenni. Vannak persze pillanatok, amikor kedvezményeket, kompromisszumokat kell adni és kötni. Mondok egy példát. A tagállamok nagy nyomást gyakorolnak az EU-ra, hogy Örményországgal, Azerbajcsánnal és Grúziával társulási megállapodásokat kössünk. Mi idáig mindig azt mondtuk, hogy nem kezdünk tárgyalást, amennyiben, illetve egész addig, amíg a demokratikus viszonyok nem szilárdultak meg, és az emberi jogok helyzete nem áttekinthető. Ez egy olyan vita, amelyet például mi a tanácssal folytatunk. Itt fontos, hogy kiegyensúlyozott megoldást találjunk az egymásnak feszülő érdekek mezejében. Megállapíthattuk, hogy Európa arra tör, hogy az emberi jogokat és a demokrácia ügyét védje, és nagyon sok ember nagy várakozásokkal néz munka elé. Tehát nincsen könnyű feladatunk, egy koherens politikát kell kidolgoznunk, amely ugyanakkor gazdasági és pénzügyi érdekeinket is figyelembe veszi. Nincsen egyszerű megoldás, hiszen hogyha volna egy ilyen szabadalmaztatott egyszerű megoldás, már régen megtettük volna az idevezető lépéseket. Nem apró lépésekben tudunk csak előre haladni. Oroszország kérdésére térek vissza. Úgy hiszem, hogy abban egyetérthetünk, illetve egyetértés jöhet létre az energia ágazaton belüli együttműködés keretéről. Úgy hiszem, hogy néhány hónapon belül, talán kevesebb, mint négy hónapon belül létrejöhet ez a keret. létrejöhet, mondom, amennyiben jó és harmonikus kapcsolatokat ápolunk Oroszországgal. Hogyha tehát sikerül az elkövetkező hónapban az együttműködési viszonyt Oroszországgal elmélyíteni, akkor komoly előrelépéseket tehetünk. Mit várnak tőlünk? Tőlünk Oroszország egy biztonsági megállapodást vár, erről Medvegyev elnök már egy évvel ezelőtt is beszélt. Az oroszok egész egyszerűen mániákusak ettől a kérdéstől teljesen ezzel foglalkoznak, figyelmük terében van, és a globális tárgyalási keretekről szóló felvetésünkre adott válasz is attól függ, hogy az oroszok bizonyos megállapodások tekintetében is rugalmasaknak mutatkoznak-e vagy nem. Vagy másként fogalmazva. az Oroszországgal megkötendő energia megállapodás nem csak az energia kérdésétől függ, hanem egy egész széles kontextusban kerül beágyazásra. Ez a probléma, és ezért nem olyan egyszerű ez a munka. Az Oroszországgal fennálló számos feszültséget félre, hogyha félre tudnánk tenni, akkor nem volna probléma, hiszen közös érdekünk az energia megállapodás. De mit akar Oroszország? Oroszország azt akarja, hogy Európa kötelez el magát, hogy bizonyos mennyiségű gázt és olajat vásárol Olaszországtól, azért, hogy ők a megfelelő jövő, jövő iparágát biztosítandó beruházásokat végrehajthassák. Hiszen az olaj és gáz eladásokból beáradó pénz nélkül nem tudják végrehajtani ezeket a beruházásokat, és kaotikus helyzet jönne létre. Mi pedig, hogyha biztosíthatnánk, hogy egy bizonyos árért megkaphatnánk egy bizonyos mennyiségű gázat és olajat, ez a mi érdekeinket szolgálja. Tehát a kölcsönös sem függünk egymástól, nekik szükségük van a mi pénzünkre, hiszen befektetni kell a rendszerbe, nekünk szükség van a nyersanyagokra, de sajnos a ügy sokkal összetettebb és komplexebb annál, hogy ilyen egyszerű, egyszerűen meg lehetne kötni ezt a megállapodást. De összességében én mégiscsak optimistának mondanám magamat, hiszen a realizmus mégiscsak valamilyen módon érvényesül. a orosz nomenklatúra, már ha használhatom ezt a fogalmat, tehát az orosz nomenklatúra mégiscsak úgy tűnik realistán gondolkodik. és bár a Putyin eh, környezetében dolgozó emberek az erős Oroszország eh, képén eh, munkálkodnak, de vannak azért olyan emberek, akik valóban modernizálni akarnák az országot, és a sok eszköz közül, ami a modernizációhoz szükséges, az egyik eszköz az energia, nyersanyag, energiahordozók eladása, az ebből származó jövedelem. Ezzel pedig rá is térek az energiakarta kérdésére. Valóban Ahogyan az egyik képviselő mondta, az oroszok nem akarják jelenleg aláírni a kartát, és nem nagyon meggyőző érveket hoznak fel. És persze ránk akarják kényszeríteni a saját érvelésüket, de magától értetődő, hogy ezeket nem fogjuk elfogadni. Van egy informális anyag, amelyet nem szeretünk, amely informális anyag azt mondja, hogy Oroszország a tranzitországokra, mint Ukrajnára, bizonyos ellenőrző lehetőségeket ruháznak rá, amelyekről az energiakarta nem beszél. Ők pedig azt mondják, hogy nem akarják magukat tranzitországnak tekinteni, tehát az orosz kormány és Putyin elnök évek óta az energiafüggőség stratégiájának kidolgozásán dolgozik. Európát energiafüggőségbe akarják taszítani. Meg akarnak fosztani minden lehetőségtől, hogy alternatívákat találjunk, és így teljesen függenénk az orosz energiállátástól. Ez az oroszok stratégiája természetesen, ettől az ellenőrzéstől függetleníteni akarjuk magunkat. Hogyan lehet ezt elérni? Hát úgy, hogy diverzifikáljuk a saját forrásainkat és az ellátási útvonalakat. Ez pedig már a déli áramlattal való viszonyunk kérdését veti fel, illetve a Nabukkóban résztvevő országokhoz való viszonyunk kérdését veti fel. Beszéltem ugye a Nabukkóról. teljesen világos, hogy a Gazprom a Nabukkóban bizonyos mértékben részt vesz. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az olyan országok, mint Türkmenisztán, Azerbajdzsán és Üzbekisztán képesek legyenek arra, hogy betáplálják azt a mennyiségű gázt a rendszerbe, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy az Oroszországtól való függőséget csökkentsük. Három nyitott kérdése van még a Nabukkónak. Az egyik, a kitermelő országok, a dél-ázsiai és a kaukázusi kitermelő országok elkötelezettségének kérdése. Nem kötelezték még el magukat amellett, hogy egy bizonyos időszakban megfelelő mennyiségű energiával látnak el bennünket. Azerbajdzsán igen, Türkmenisztán nem kötelezte még el magát, Türkmenisztánnak nagyon komoly problémái vannak az Oroszországhoz fűződő viszonyában. Türkmenisztán persze nem egy demokratikus ország, és ennek ellenére, vagy talán ezért, azt szeretnék, hogy diversifikálják energiapolitikájukat, és el akarják adni nekünk a nyersanyagot, de nem tudjuk, hogy elég nyersanyaggal rendelkeznek, és ugyanez vonatkozik Üzbekisztánra. Tehát garanciára van szükségünk, ellátási garanciára, amelyel a Nabucco is hitelesé válna. Másrészt nekünk el kell köteleznünk magunkat amellett, hogy bizonyos mennyiséget megvásárolunk tőlük. Milyen mennyiségekről, illetve hogy amellett kötelezik el magunkat, hogy bizonyos mennyiséget vásárolunk tőlük. Azután a tranzit kérdése is felmerül, ez pedig a Törökország problémáját veti fel. Május 8-án Prágában az érintett országok állam és kormányfői találkoztak, én is részt vettem ezen a találkozón, és itt először egy kölcsönös elkötelezettség mm, rendszer kezdett körvonalazni. Ezután a találkozó után két hónappal egy kormányközi megállapodást kötöttek, ahol a törökök először a történelem során kötelezettséget vállaltak arra, hogy olyan tranzitmechanizmusokat vezetnek be, amelyek mind számunkra, mind a kitermelő országok számára elfogadhatók. Azaz tehát lemondtak arról, hogy a saját fogyasztásukra megcsapolják kvázi a vezetéket, és ilyen módon az energiatranzit kompenzációnak rendszerét is elfogadták a nemzetközi standardok alapján. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés volt Törökország részéről júliusban, és ez tette hitelesebbé a Nabucco projektet. projektet. Ezen felül az iraki kormány is amellett döntött, hogy bizonyos mennyiségű gázt Európába ad el, amelyet szintén a Nabukkóba lehetne betáplálni. A feltételek tehát most, ma már sokkal jobbak, mint három hónappal ezelőtt lettek volna, voltak. Hogy az európai pénz bekerül a rendszerbe, hát igen, tisztelt képviselő hölgyek és urak, önöktől függ ez, önök az Európai Unió költségvetési intézményének tagjai, önök és a tanács, a két költségvetési hatóság, hogyha önök úgy döntönek a jövőben, hogy az Európai Uniónak pénzeket kell átcsoportosítani erre a programra, hát akkor dönthetnek erről. Persze a mostani költségvetésben is szerepel erre előirányzat, de ez talán nem lesz elegendő ahhoz, hogy a Nabucco projektet előbbre vigyük. Egy sor kérdés nyitva van, hitelesebb a projekt ma, mint a múltban. Sajnos nem tudtam minden kérdést megválaszolni, az elnök arra kért, hogy fejezzem be, de még van egy fontos kérdés, a Nabucco és a déli áramlat viszonya. Szvoboda úr, azt hiszem az kérdése volt. Úgy hisszük, hogy a források, az energia hordozók forrásának proliferációja, illetve az a tény, hogy több forrásból szerezzük be az, er- az hordozókat, nem lehet baj. Persze én a Nabucco vezetéket preferálom, hiszen ez csökkenti az Oroszországtól való függőségünket, még a déli áramlat orosz gázszállatna. Őszi, hogyha nagyon őszintén fogalmazok, azt mondom, hogy az olasz kormánytól mielőtt Oroszországgal megállapodást kötött volna, azt szerettem volna, hogy előtte velünk konzultáljon. Nos, hölgyeim és uraim! Nem tudunk róla, hogy bármely tagállamunk bilaterális megállapodást kötött volna az energia hordozókat kitermelő országok valamelyikével az Oroszország és Ukrajna között megkötött szerződésről tudunk, de hogyha Franciaországot, Olaszországot, Németországot kérjük, hogy ők mit tettek ezen országokkal való viszonyukban, nem kapunk információt. Nem panaszképpen mondom ezt, de jelzem, hogy micsoda hatalmas feladat áll előttünk, melyet meg kell oldanunk a jövőben. Hogyha azt szeretnénk, hogy európai szinten lépjünk, hogyha se nem kapjuk meg az információt, mit tehetünk Európában? Mindenki őrizgeti az információt, hiszen a minden tagállam azt hiszem úgy gondolkozik, hogy egyelőre nincsen európai stratégia, ezért az nemzeti érdekeiket veszik figyelembe. A saját állampolgáraik érdekeit veszik figyelembe, nincs egy igazi európai elkötelezettség ezen a területen, ezért van mit tenni. Egyetértek Szarius Volszki kollégával, hogy sok minden történt, nagy változásokat értünk el, és azt hiszem, hogy minnyájunkra köszönettel tartozunk, többek között neki is, aki ezt a szakbizottságot vezette. De mondom, hogy ha a tagállamok gondolkodását nem változtatjuk meg, akkor nehéz lesz előrelépést elérni. Itt, hogy a elnök úr, sok mindenről tudnék még beszélni, de hát lejárt az időm. Sajnálom, hogy nem tudtam minden kérdést megválaszolni, de ezt a dialógust a jövőben is folytatni kell, a dialógust, a párbeszédet az Európai Bizottság és a Külügyi Bizottság között, Hiszem, hatalmas és nagyon fontos feladatok tornyosulnak előttünk. A politikai helyzet fokozódik és komplex, ilyen módon és a Lisszaboni szerződés elfogadásával pedig jelentős előrelépést érhetünk el. Köszönöm szépen Landaburu doktornak ezt a nagyon pontos, részletes, elmélyült, ellenző beszámolót. Nagyon kiválóan foglalta össze ezt a témát. Természetesen nem volt elég időnk, ugye már 20 perc késésben vagyunk, mielőtt elbúcsúznánk a főigazgató úrtól, szeretnék neki köszönetet mondani a kiváló, rendkívüli jó munkájáért, a kapcsolatokért ezen szakbizottsággal nagymértékben hozzájárult az európai fejlődéshez, és reméljük, hogy az új posztján is fogja ezt a munkát folytatni. Minden jót kívánunk neki. Marokkóban fogja vezetni az Európai Bizottság delegációját. Még egyszer üdvözlöm Önt, és köszönöm szépen. Ahogy már mondtam, egy dokumentumot fogna, fogunk kiosztani az energiapolitikával kapcsolatosan. De most itt a vita során pontosításokra, plusz információ átadásra került sor. Most éppen ezért egy kis változásra kerül sor Éppen ezért ezt a dokumentumot majd a koordinátorok ülése után, amelyre ma délután kerül sor, fogjuk kiosztani. A következő napirendi pontunk Marinescu kollégánk meghallgatása. Ő részt vett a választás megfigyelő küldöttségben, nevezetesen ennek a vezetője volt július 26 és 30 között Moldovában. A moldáv témában a bizottságunknak három találkozó lehetősége volt már az április 5-i választások után tehát egyre nagyobb volt az érdeklődés. Azt is tudjuk, hogy július 30-án a Nemzetközi Választás Megfigyelő Bizottság, amely amelyben részt vett ez a delegáció is, amelyet Marinescu vezetett, pozitív módon értékelte a választásokat Moldovában nevezetesen, hogy a nemzetközi szabályoknak, normáknak megfelelően zajlottak le a választások. Azonban az is elhangzott, hogy a demokratikus reformokat meg kell erősíteni, vissza kell állítani a lakosság bizalmát az intézményekben. Kedves kollégák, azt kérem, hogyha beszélgetni akarnak, akkor azt tegyék meg a termen kívül, mert itt szeretnénk megfelelő módon folytatni a munkát. Tehát Marinescu kollégának adom meg a szót. El fogja majd mondani, hogy hogyan is zajlott le a választási nap. Voltak-e a moldáviai ellenzék részéről bejelentések, hogy voltak-e problémák a választásokkal kapcsolatosan. Szeretnénk tudni a választási eredményekről is valamit, a belpolitikáról, a külpolitikáról, és elsősorban az Európai Unióval való kapcsolatával. Marinescu úr, önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr ahogy mondta, július 29-én Moldovában választások voltak. A, az új elnököt nem tudta megválasztani a parlament április 5-én, ezért kellett újra választásokat tartani. Ahogy tudja, az elnök konferenciája engedélyt adott arra, hogy egy európai parlamenti választás megfigyelő küldöttség menjen el az országba. Heten voltunk, az EPP részéről hárman, a szocialisták és demokraták részéről ketten voltak, Litvániából és Bulgáriából. Egy képviselő az Aldéból, ból Renate Weber, a zöldek képviseletében volt szintén egy képviselő július 27-én és 28-án találkoztunk az EU tagállamok nagyköveteivel, Cezare de Monti úrral is találkoztunk, valamint a moldáviai politikai pártokkal és képviselőikkel. Kálmán Mizsek úrral is, az Európai Unió Moldáviában lévő megbizotjával volt egy nemzetközi megfigyelő csapat, találkozott ez a csapat az NGO-kkal, a médiákkal. Az előzetes jelentés alapján a következő konklúziókat vonhatjuk le. Hogyha összehasonlítjuk az 5. április 5 választásokkal, akkor itt a választási küszöböt lecsökkentették 6-ról 5 százalékra, a 15 százalék 15 százalék volt a választók részvét, 15 százalékos volt a választók részvétele, ez is kevesebb volt, mint április 5-én. Ami a politikai kampányt illeti, kölcsönös volt a támadás a pártok között, a kommunista párt megvádolta az ellenzéket, hogy az április 6-i lázadások mögött ő, ő, ő van a választási kampány nagyon sok feszültség, sőt gyűlölet, azt mondhatnánk, kísérte. A moldovai társadalom polarizálódott. A kormány administratív eszközökhöz nyúlt annak érdekében, hogy megfélemlítsék a médiákat, a kommunista párt hozzáférhetett a médiához, aránytalan módon túlságosan is. Van, voltak azonban olyanok, akik ezt nem tehették meg, ami a szavazó listákat illeti egy az áprilisban jelzett problémák közül semmit sem oldottak meg, tehát ugyan ezek a problémák felvetődtek, azt mondták, hogy nem tudták aktualizálni a választási listát. Nem megfelelő volt a választó urnák száma, itt elsősorban külföldön, ugyanis 1 millió 600 ezer moldáviai polgár él az országon kívül. Voltak, volt egy olyan tag, aki elhagyta a kommunista pártot, és egy új pártot hozott létre, és sikerült a választási küszöb arányt, arány fölé kerülnie. 40-50 választó hely, helyen tettünk látogatást, nagyobb incidensekre sehol nem került sor, nem volt olyan probléma, amelyről szólni kellene a választási irodákon. A moldovai polgárok, akik a nyeszteren túli területeken laknak, nem mm, megfelelő módon tudtak szavazni. A parlamentban 48 helyet nyertek el a kommunisták, 18-at a demokraták, és itt három mandátummal tudták növelni áprilishoz képest a szava, szavazataikat. A demokrata párt 13 helyet, a moldovai szövetség pedig hetet, hét helyet nyert el. Azt látjuk, hogy változások vannak, de ezt tovább kell vinni. Moldovában fontos az, hogy biztosítsák a média, médiák függetlenségét, a, ami a politikai helyzetet illeti. A liberális párt, a Moldova Nostra szövetség és két más párt egy szövetséget hozott létre augusztus 28-án, és Mihály Gimput urat nevezték ki a parlament elnökének, most megpróbálnak egy új ország elnököt választani. Ez a 33 hely, amelyet ez a szövetség elnyert a parlamentben, nem elégséges ahhoz, hogy Moldova elnökét megválaszthassák, ehhez 61 szavazata lenne szükség. Marian Lupu úr szeretne, szeretné elnyerni az elnöki posztot, tehát 61 szavazatra van szükség, e, ez a szükséges többség, és lehet, hogy 2010-re kell áttenni majd ezeket a választásokat. Mire is van szüksége Moldáviának? Mindenképpen a gazdasági kívásokkal kell szembenéznie, és az Európai Uniónak támogatnia kell Moldovát az elkövetkezendő hónapokban. Van valami, amiről úgy gondolom, hogy nagyon fontos. Az Európai Parlamenti Delegáció részét képezte tehát a nemzetközi választás megfigyelő delegációnak. Amikor elkezdtük az előzetes jelentés megvitatását, Petre úr azzal vádolta az Európai Parlamentet, hogy nem volt lojális, és és, és bizalmatlanságukat fejezték ki a parlamenti delegáció iránt. A parlament mm, kiadott egy jelentést 2009 májusában ezek kapcsolatosan, nevezetesen, hogy az előzetes jelentés az április 5-i választásokkal kapcsolatosan megállapította azt, hogy állítólag problémák adottak, szabálytalanságok adottak a, jelenté, a választások során. Ez volt egy idézet. Nekem azt mondták, hogy a parlamenti delegációnak egy külön, más, ettől független jelentést kell készítenie. Az Európa Tanács delegációja is készített egy jelentést. Mindenképpen felül kell vizsgálni azt, hogy az Európai Parlament hogyan is működik együtt más intézményekkel a választás megfigyelés területén. Köszönetet mondok a kollégáknak a nagyon jelentős, hasznos hozzájárulásért, amelyet az együttműködésben tettek. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Marinescu kollégának a világos, teljes körű beszámolóját. Négy-öt felszólalási kérelem van jelenleg, annak érdekében, hogy tartsuk tiszteletben az időt, ugyanis Oli Ren biztos úr hát 11-kor érkezik, egy kicsit késhetünk, de nem sokat, éppen ezért az öt felszólalótól azt kérem, hogy a kollégák érdekeit is vegyék figyelembe, és másfél-két percben szólaljanak fel más, leg, leginkább. Szeverin kollega, köszönöm szépen, elnök úr. Nem a jelentésről szeretnék szólni, vagy pedig a választási helyzetről. Azt hiszem, hogy a beszámoló teljesen átfogó volt. Azt hiszem, hogy számunkra, az Európai Unió számára most ez egy lényegbe vágó időszak, hogy fontos szerepet ját, játszhassunk, és segíthessük a reformokat a Moldáv köztársaságban. Azonban van egy veszély azok számára, akik elvesztették a múltkori választásokat. A további konfront, ugye a kormány úgy gondolja, hogy a további konfrontáció a megoldás arra, hogy majd aztán megválaszthassák az elnököt és a, a kormányt és a többi intézményt. Azt hiszem, hogy a folyamatosság, a folytonosság ebben a folyamatban elmélyítheti a politikai instabilitást az országban. Tehát ez egy nagyon veszélyes dolog, és van még valami más, ami szintén veszélyes, ez pedig a gazdasági helyzet. Politikai szempontból természetesen nekünk most nem feladatunk, hogy ezzel foglalkozzunk, viszont mindenképpen bátorítani kell azokat, akik biztosítani akarják a stabilitást az országban, akik a fejlődést szeretnék elérni az országban, annak érdekében, hogy egy demokratikus országot hozzanak létre Moldovában egy gazdasági támogató csomagot kell, kellene kialakítani annak érdekében, hogy a szociális instabilitás és a gazdasági instabilitás ne fokozódjon, mert ez egy nagyon nagy veszély. A bizottságtól azt kérem, hogy legyen aktív, nagyon aktív, és hogy a parlament is legyen sokkal energikusabb, és a megfelelő politikai, és ha így mondhatom, technikai támogatást nyújtsa az országnak ebben a gazdasági csomagban. Köszönöm szépen. Lászdorfer kollega kap szót, nem több, mint két percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jelentés tevőnknek az elmondottakat el tudtam olvasni, a megfigyelők jelentését, és az első mondatban az szerepel, hogy ezek a választások annak következményei, hogy elnököt tudjanak választani az áprilisi események után Moldávia, Moldovában. Kicsit meglepődtem. Severin úr pozitív fejleményekről beszélít. Éppen ezért szeretném megkérdezni megfigyelőnktől, mit gondol, pozitív volt ez a politikai fejlemény, vagy pedig csak politikai stagnálásról van szó, mert nincs mód arra, hogy kormány jöjjön létre. Második kérdés, az áprilisi választások után vita volt a kapcsolatokról Moldova és Románia között. A nagykövetet visszahívták, és Románia úgy döntött, hogy állampolgárságot ad, román állampolgárságot bizonyos moldáv állampolgároknak. Ez szerepet játszott-e a választások során? Ön azt is mondta, hogy a választási részvétel jobban szervezték meg, de a jelentésében további kritikákat fogalmaz meg. Szeretném tudni, hogy ez hogyan zajlott. Köszönöm szépen, most pedig Bigein képviselő kap szót. Uh, I was... Elnök úr, röviden része voltam a megfigyelői delegációnknak. Szeretnék valamit kiemelni. A legtöbb megfigyelő szerint, valamint a helyi politikai pártok képviselői szerint a választásokat jobban szervezték meg most, mint áprilisban, mind a választás előtti napok eseményeit, mind pedig az ezt követő folyamatokat. Így ezt a tesztet végül is Moldova jól teljesítette. Itt nem szociális-gazdasági kérdésekről volt szó elsősorban, hanem inkább arról, ami ezt a választást az áprilisi választásokhoz kapcsolta. A politikai pártok nem értik pontosan, hogy mennyire nehéz a gazdasági helyzet Moldovában, és ez a helyzet tovább romlik. Arra kellene őket bátorítani, hogy találjanak kompromisszumot. Ne foglaljunk állást, mondta Szeverén úr, hanem inkább azt mondjuk el, hogy Moldovának stabilitásra van szüksége, olyan országgá kell, hogy váljon, amelynek politikai erői felelősek. Az európai integráció felé tett lépés jó lépés, és az, hogy Duka úr legyen, hogy Duka úr szintén jelölt volt, ez valóban jó lépés, mert ezt többen el tudják fogadni vagyis az ő személyét. Mindenképpen nyomást kell gyakorolnunk rájuk, és rá kell mutatni arra, hogy a hiányosságok, a törvényeket illetően meg kell, hogy szűnjenek a választások terén, és hogyha jövőre ismét választások lesznek, akkor ezek a problémák nem erüljenek fel. Köszönöm. Most pedig Weber képviselő kap szót, és ne, de ne több, mint két, két perc legyen. Uh, I, I Köszönöm, nagyon rövid leszek. Osztom Marinescu úr jelentésében szereplő véleményeket. Az igaz, hogy az egész választási kampányt igen feszült időszakban tartották. A lehetőségek kiegyensúlyozatlanak voltak a kampányt folytató pártok számára azt illetően, hogy hogyan mutassák be szándékaikat. A regiszterek, a nyilvántartások nagy problémát jelentettek. Ez nem azt jelenti, hogy csalás volt, de ez minden esetre lehetőséget adhat a csalásra. Ugyanakkor el kell mondjam, hogy több helyen találkoztam moldáv állampolgárokkal, akik őszintén hiszik azt, hogy számított a szavazatuk végül is nem gratuláltunk a moldáv állampolgároknak a választásokért. Ami a szervezést illeti, el kell mondjam, nagyon is támogatom azt a gondolatot, hogy a jövőben másképpen kell fellépnünk. Mindenképpen harcolni fogok azért, hogy az Európai Uniónak legyen alkalma arra, hogy saját EU megfigyelői missziót küldjön, beleértve az EBESZ által lefedett területeket. Ha meg akarjuk győzni a világot arról, hogy mi itt főszereplők vagyunk, akkor így kell eljárnunk. És függetleneknek kell lennünk a missziók során, saját módszerünket kell követnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Weber képviselő asszony. Schulz képviselő zárja a felszólalók listáját. Berichterstatter Herrn Marinescu, ich glaube, dass Ihre... Köszönöm szépen a jelentéstevenek Marinescu kollégának a munkáját. Azt hiszem, hogy az ön munkája biztosította, hogy a választás nagyon korrektül zajlott egy-két kihágástól eltekintve. Másrészt pedig a egy olyan helyzet jött létre, erről persze nem tehet, amely az elnököt a hiányzó parlamenti többség hiányában is hatalmon tartja. De van itt egy másik probléma. Ez ideig kb. 800 ezer moldáv állampolgár kapta meg a román állampolgárságot, és úgy tűnik, hogy a csalódottság miatt a tendencia csak folytatódni fog, és így pedig szép lassan átvándorolnak az EU-ba, úgy, hogy egyénként lépnek be az Európai Unióba, nem országként. Bene, grazie onorevole Schulz. Ehm, la commis, per la commis è terminato il dibattito dei colleghi. Akkor lezárom a vitát. A bizottság részéről Brender doktor fog szólalni. Köszönöm. Engedjék meg, hogy egy percben prezentáljam az Európai Bizottság nevében mindazt, amit Moldova számára készítünk. Meghallgattuk az elhangzottakat, és teljes mértékben készen állunk arra, hogy lépjünk ami minket illet, demokrácia támogatási csomagtervet készítettünk 4 millió euró értékben, és ez a projekt néhány olyan gondot is orvosol, amelyek a mai prezentációban szerepeltek. Ezt a csomagtervet nem sokára nyilvánosságra hozzuk. Szeretném még megemlíteni azt is, hogy a média reformon is kívánunk dolgozni, az ombudsman támogatását is előirányoztuk, és más fontos területeket, amelyek rendkívül lényegesek a folyamatok során, vagyis a során, hogy demokratikus reformok szülessenek Moldovában. Teljes mértékben tudatában vagyunk a pénzügyi gazdasági krízis hatásának. Makro pénzügyi támogatást kívánunk nyújtani Moldovának. Az összeget még nem határoztuk meg, ezt még nem tudjuk nyilvánosságra hozni, de aktívan foglalkozunk ezzel, szándékunk, hogy visszatérjünk erre a témára a közeljövőben, amikor megszületik a pontos szám. Végül elmondom, hogy készen állunk arra, hogy tárgyalásokat kezdjünk társulási megállapodásról, mert ahogy elhangzott az elején, a kapcsolatot szélesebb, tágabb értelembe kell venni, és a tárgyalásokat aktívan akkor fogjuk elindítani, amikor a feltételeknek eleget tesznek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Brenner doktor. Talán Marinescu kollega szeretne röviden válaszolni a kérdésekre? Köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy Solc úr megjegyzésével kezdjem. Ha jól értettem, azt mondta, hogy 800 ezer moldáv állampolgár kapott román állampolgárságot. Ezt a számot mondta ön, Schulz úr? Ez nem jó ez a szám, nem igaz. Körülbelül 30 40 ezer moldáv kapott, állampolgár kapott román állampolgárságot az elmúlt 20 évben. Ami a vízum megadását illeti, ez nem kapcsolódik a választások eredményéhez, hanem itt arról kell szólni, hogy milyen események voltak április 7-én és 8-án. És itt az is lényeges volt, hogy most szerintem a moldáv állampolgárokat jobban bevonták a választási folyamatba. Azt hiszem, hogy sikerült több kérdésre válaszolnom. Elmondom még azt is, hogy a szavazáskor láttam, találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondták, hogy rossz a nyilvántartás, szerepeltek olyan személyek is a listán, akik nem ott laktak, ahol megjelölték, vagy akik már nem is Moldovában laktak, és közben az volt a lényeg, hogy elkerüljék, hogy helyettük szavazzanak mások. A folyamatot jobban megszervezték, de voltak szabálytalanságok, mert a választási nyilvántartás nem volt pontos, mint elmondtam, és még mindig lehetőség volt a kettős hármas szavazásra, mert nagyon sokféle személy azonosító igazolványt elfogadtak, útlevelet, személyigazolványt, jogosítványt ezzel kapcsolatosan javaslatot tettünk a jelentésünkben, vagyis azt, hogy az elektronikus szavazó nyilvántartást kellene véglegesíteni, mert ez így nem megy. A választási kampány során is volt sok probléma, főként a médiához való hozzáférést illetően, ami a politikai fejleményeket illeti. Mint mondtam, már többség van a parlament elnökét megválasztását, illetően ez meg is történt, valamint a kabinet, a kormány kinevezését illetően is már megvan a többség, ez valószínűleg meg fog történni, de nincs elég támogatottság az ország elnökének megválasztására. Az egyik választás Marian Lupu személye lenne, szerintem ez jó eredmény lenne, hogyha néhány kommunista is úgy dönt, hogy őt megválasztják, de lehet, hogy nem sikerül majd elnököt választani, és akkor harmadik fordulót kell 2010-ben szervezni, de azért lesz parlament, lesz kormány, az ellenzéki pártok fogják ezt vezetni a harmadik fordulóig. fordulóig. De remélem, hogy ez mégse következik be, de ha igen, szerintem az ellenzék 2010-ben még több szavazatot szerez, mint most. Ennek ellenére azért, hogy a politikai krízist elkerüljük, az EU-nak nagy támogatást kell nyújtania ezekben a hónapokban. Üdvözlöm az új programot, de nem szabad elfelejteni, hogy a Moldav köztársaság igen mély pénzügyi válságon megy keresztül, és ha mi nem segítünk nekik, akkor majd valaki más fog segíteni, és lehet, hogy más lesz a választások eredménye. Attól függ az eredmény, hogy ki ad támogatást. Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok Marines úrnak, aki nagyon átfogóan elmélyülten elmondta, hogy mi is a helyzet, és remélem, hogy ezt a tagok is így nyugtázzák. Felkért kértem Oli Ren biztos urat, hogy egy kicsit később érkezzen, de most még nem érkezett meg. Ja, megérkezett? Nem. Akkor azt kérem, hogy 5 percet várjunk. Nem, ha itt van a biztos ura, akkor engedjük be a terembe. Itt van. köszönetet mondok az együttműködésükért, mert így most már kevésbé vagyunk késésben. Az elején nem volt elég képviselő a teremben, ezért kezdtük később az ülést. Most már felvettük a ritmust, és egyre inkább be tudjuk tartani az időpontjainkat. <laughs> Signor eh, Biztos úr, nagy örömmel üdvözlöm Önt a külügyi bizottságban. A júniusi választások új konfigurációt hoztak létre, új a helyzet, egy új megújult bizottságról van szó, és az elkövetkezendő hónapokban folytatjuk azt a munkát, amelyet elkezdtünk az előző jogalkotási ciklusban. Röviden, mielőtt megadnám önnek a szót, néhány dolgot szeretnék elmondani. Október 14-én az Európai Bizottság, ahogy önök is tudják, el fogja fogadni a kibővítésről szóló csomagot, Horvátországgal, Macedóniával, Törökországgal is folynak tárgyalások, és a Nyugat-Balkán más országaival. Tudom, hogy a biztos úr egy rendkívüli ülésen be fogja mutatni majd ezt a csomagot a külügyi szakbizottság ülésén, miután ezt majd jóvá hagyják. Ezt már előre is köszönöm neki. Múlt most júliusban volt egy olyan javaslat, hogy a szerb és a montenegrói polgárok számára a vízummentességet biztosítsák, tehát hogy töröljék el a vízumkényszert. Ezt nagy megelégedéssel fogadtuk, ugyanis már nagyon régóta kérjük a vízum eltörlést, Albánia, Bosznia-Hercegovina esetében is ugye vannak problémák. A bizottság azonban jelezte azt, hogy Boszniának, Hercegnának, valamint Albániának a megfelelő reformokat mindenképpen el kell kezdeniük annak érdekében, hogy majd erre lehetőség nyíljon. Kedves biztos úr, ezen két országgal az 2010-es évben, évben elindulnak a tárgyalások. Ami, a, ami Horvátországgal való tárgyalásokat illeti a csatlakozásról, valószínűleg mond majd nekünk néhány szót, aztán ott van Szerbia kérdése, ugye, aztán ott van a koszovói helyzet. Azt hiszem, hogy az utóbbi esetekben még nem, nincs ütemterv arra, hogy a vízum kényszert mikor szüntetik meg. Az Európai Unió és ezen utóbbi ország között a kapcsolatok fejlődnek. Ennyit bevezetésképpen, és azonnal meg is adom önnek a szót, biztos úr, nagy érdeklődéssel fogjuk hallgatni. Köszönöm. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselő hölgyek és urak, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, sehr geehrte Damen und Herren! Mint biztos, és mint az Európai Parlament korábbi képviselője, nagyon nagy örömömre szolgál, hogy eh, ismét itt lehetek, és az önök tisztelt bizottsága előtt szólalhatok fel. És eh, mielőtt megvitatnám azokat a kérdéseket, amelyekről az elnökük beszélt, fel szeretném használni a lehetőséget, hogy minnyájuknak gratuláljuk, gratuláljak a meg vagy az újra meg választásukhoz. És gratulálni szeretnék Albertini elnök úrnak és az alelnököknek, jelentéstevőknek és koordinátoroknak a kinevezésükhöz. Hadd használom fel ezt a lehetőséget arra is, hogy a múlt szombati Spában lefolytatott Forma 1 verseny ferrari győztesének is gratuláljak. És azt hiszem, hogy az én honfitársam Kimi Räikkönen is játszott egy bizonyos szerepet ebben. Ari Vattanen, az önök korábbi képviselője, az ő barátja volt eh, Jean Tott, aki annó még a Peugeot eh, csapat eh, kapitánya volt. Mit mondott Jean Tott? Hogyha nyerni akarsz, akkor egy fint ültes a volád mögé ezzel magyarázható, tehát ez egy jelentős győzelem. Kedves barátaim, nagy érdeklődéssel dolgozom önökkel az elkövetkező öt évben, hiszen az elkövetkező öt év fontos szerepet játszik majd az Európai Unió külpolitikájában, és önök fontos felelősséget vállalnak majd ebben az Európai Parlament, mindig aktív szerepet játszott a bővítési politika kialakításában, az önök elkötelezettségi Dél-Kelet-Európában, jelentős. Az önök jelentései, vitái, eh, kérdései és levelei, amelyeket hozzánk intéztek is tanúskodnak ezekről a erről az együttműködésről. Meg szeretném köszönni az elmúlt évek kitűnő együttműködését, és nagy érdeklődéssel tekintek a jövő irányába. A demokratikus elszámoltathatóság példáját eh, adják önök, amelyet olyan gyakran eh, kérek számon a nyugati Balkán országaival való együttműködés során, illetve Törökországgal való együttműködés során a bizottság, az önök bizottsági jó példáját adja ennek. Tekintsünk vissza az EU bővítésére, majd hogy nem pontosan 20 évvel ezelőtt, 1989. szeptember 10-én Magyarország megnyitotta Ausztria irányába határait, és több ezer kelet-németet eh, engedett át nyugatra. Ezek az események minnyájunkat megrendítették. Két hónap múlva a berlini fal leomlott. Magyarország bátorsága és a sok kelet-német bátorsága, akik um, trabantjaikkal és a lábukkal szavaztak, és a szabadság irányába mentek, pecsételték meg a hidegháborút, és innen indult a kontinens békés és demokratikus átalakulása. Okunk van arra, hogy visszatekintsünk erre 20 évre. Ma, 20 év elteltével, 27 országot számlál az Európai Unió tagjai között. Az új tagok pedig eh, szintén vonzónak találták az európai életvitelt. Az unió békét, prosperitást, biztonságot és szolidaritást kínál, mindenkinek. Azaz létezik az európai értékek közös alapja. Az Európai Unió részéről a bővítést ehm, is saját érdekünknek tekintettük, hiszen minden egyes bővítési körrel az Európai Unió egy lépést tette annak érdekében, hogy megvalósítsa alapító atyáink vízióját, megszüntesse az európai megosztottságot, integrálja az országokat. 500 millió ember él ma az európai közösségben. Ez a világ legnagyobb gazdasági térsége, a kereskedelemben egy komoly súlycsoportban játszunk, és egy szabályozói szuperhatalom is vagyunk. Az EU súlya a világban tehát jelentősen nőtt. Milyen kihívások előtt állunk? Melyek a Lisszaboni szerződés külügyi kihívásai? Nos, ezek a kihívások arra ösztönöznek bennünket, hogy eredményeket hozzunk, és a legjobban ki kell használni a lehetőségeket azért, hogy az európai érdekeket még jobban képviseljük a világban. Elnök úr, képviselő hölgyek és urak, teljesen világos számomra, hogy a gazdaság eh, foglalkoztatja leginkább, és a munkahelyek biztonsága foglalkoztatja az állampolgárokat. Éppen ezért nagyon helyes, hogy az EU szakpolitikai programjában is kiemelt helyen foglalkozik e kérdéssel, és az európai parlamenti választásoknál is megjelent ez a szempont. Ezért indítottuk el az európai új gazdasági újraélesztési programot, és ezért készítjük elő ilyen nagy erővel a Pittsburghi G20-as csúcs találkozót. Ugyanakkor a gazdasági küzd, krízis elleni küzdelem során nem fordíthatunk hátat a délkelet-európai stabilizáció fontos formájának. Sokkal jobban járunk, hogy a stabilitást exportálunk a Balkánra, sem mintha instabilitást importálnánk onnan. Dél-Kelet-Európa sok más régióval összevetve egy bizonyos viszonylagos politikai stabilitással bír, nem utolsó sorban köszönhetően az európai perspektívának. Hogyha a 20. századból megtapasztaltottunk valamit a nyugati Balkánról, akkor épp azt tanultuk meg, hogy a stabilitásra szükség van. Nincsen örök stabilitás, ezt, ezt is meg kellett tanulnunk. Van egy további nagyon fontos oka annak, hogy miért akarunk, akarjuk az irányvonalunkat fenntartani, hiszen az EU hitelessége, mint globális szereplő, jelentős részben attól függ, hogy a saját szomszédságunkban biztonságot tudunk-e teremteni. Az Európai Unió, tehát a nyugati Balkánon reformot akar végrehajtani, a bővítési, bővítési eszközökkel és a keleti szomszédsági politika eszközeivel próbáljuk hozzá, próbálunk e célok eléréséhez hozzájárulni, és természetesen az európai csatlakozás perspektívája komoly ösztönző az országok számára. Nem szabad, hogy magukra hagyjuk a dél-kelet-európai államokat, illetve a balkáni államokat. Ezért vittük előre a vízum könnyítés ügyét, amely kérdést az önök elnök is felvetette az előbb. Tudják, hogy milyen nagy dolgot, dolog a Nyugati-Balkán állampolgárainak a vízummentes utazás lehetősége. Azt szeretnénk, hogy mindenki hasznot húzon ebből a szabályozásból, amint a kormányok a megfelelő feltételeket teljesítették hogyan dolgozunk. Minden országnak bemutatásra került a roadmap, vagy az úti terv, amely meghatározta a feltételeket, például, hogy biztonságos biometrikus hat, útlevelekre van szükség, jobb határőrizetre van szükség, amelyet meg kell erősíteni a szervezet bűnözés ellen. Minden ország előrehaladását saját jogon vettük számba és értékeltük. Júliusban javaslatot tettünk arra, hogy a FIROM állampolgárainak, Montenegró és Szerbi állampolgárainak 2010. januárjától, tehát jövő év januárjától vízummentes utazást biztosítsunk, feltéve persze, hogy Montenegró és Szerbia még egy-két nyitott benchmarknak megfelelő időben megfelel. Bízom benne, és biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió tagállamai elfogadják a javaslatunkat, és természetesen erről a kérdésről önökkel is konzultálni fognak, de remélem, hogy bízhatok az önök számít támogatásában. Az is közös célunk, hogy Albánia és bosnia hercegovina kövesse szomszédait, hogyha a reformok idáig követett tempóját folytatják, akkor a bizottság 2010 közepén egy új javaslatot tehet e két országra vonatkozólag. A vízummentes utazás eh, irányába tett úton haladás sebessége az, ön, az országokon múlik. Úgy is mondhatnám, hogy foci a az ő térfelükön van a labda, őnekik kell teljesíteniük a különböző benchmarkokat. Bármint is álljon a dolog, amint javaslatunk elfogadásra kerül, az EU biometrikus útlevele elég lesz ahhoz, hogy a régiók országaiból a Schengeni térségébe utazanak be. Megszűnnek a vízumdíjak, megszűnik a kiegészítő dokumentumok begyűjtésének kötelezettsége, megszűnnek a hosszú sorok a konzulátusok előtt. Így tehát ezek az állampolgárok az EU-ban dolgozó élő barátaikat, rokonaikat meglátogathatják könnyen, a fiatal emberek könnyebben tanulhatnak majd az Európai Unióban. Összes foglalva tehát európaizáljuk majd a civil társadalmat még jobban a nyugati Balkán térségében. Ebből pedig azt láthatjuk, hogy az európai integráció nem csak az országos integrációja, hanem az emberek és az állampolgárok integrációja is. Ez pedig a mi eredeti célkitűzésünknek felel meg. Elnök úr! Igen, tisztelt képviselő hölgyek, képviselő urak! Mielőtt befejezném mondandómat, röviden még körvonalaznám, hogy a bővítési országokkal hányadán is állunk. Horvátország Hogyha Horvátország megfelel a megfelelő a benchmarkoknak, különösen az igazságszolgáltatás területén, illetve az iktivel való együttműködés területén, és hogyha a Szlovéniában lezajlott határvitát lezárják, akkor 2010 első felében lezárhatjuk reményem szerint a tá- csatlakozási tárgyalásokat. Remélem, hogy ez megtörténik. És megállapítom, hogy a két ország között és vezetői között javul a politikai hangulat, ami alapján esélyünk van arra, hogy a határvita megoldásra kerüljön Horvátország és Szlovénia között. Azt is remélem, hogy Törökország a következő időszakban újra elkezdi a kulcs reformok végrehajtását, hiszen a csatlakozási tárgyalások tempója voltak éppen a belső reformok tempójától függ. Elsősorban az alapvető szabadságok területén. A vallás gyakorlási szabadság, a nő jogok kérdése, az egyházak és a szakszervezetek jogainak kérdését említem fel. Üdvözöljük egy sor kurd kérdésben is az előrehaladást, és reméljük, hogy így sikerül majd az ország délkeleti térségének gazdasági társadalmi előrehaladását elérni, és azt is reméljük, hogy Törökország a ciprusi tárgyalásokban is konstruktív szerepet játszik, és így egy megfelelő politikai hangulat alakul ki a, hogyha a volt jugoszláv, hogyha a macedón volt jugoszláv tagköztársaság, tehát a Firom teljesíti a feltételeket, akkor uh, itt is uh, lezárhatók lesznek a tárgyalások. Megindítható lesz a tárgyalás. Hiszen egy, a tárgyalások megindítása egy pozitív környezetet teremt majd. Montenegro ból továbbra is jó hírek szál, származnak. Jó példáját láthatjuk annak, hogy mi történik akkor, hogyha megfelelő konszenzus jön létre az EU integrációról. Montenegro EU ö, csatlakozás iránti kérelméről való véleményünket egy-két hónap alatt elkészíthetjük. Albánia csatlakozási perspektívái sokkal jobban néznek ki, mint régebben, de az OECD irányába tett lépések jelentősek, és az OHCR irányában is. A bizottság, amint a tanács megbízza vele, elkészíti az Albánia csatlakozását taglaló kérdés, anyagot is. Bosznia-Hercegovina. Az ország vezetőjének több alkalommal elmondtam, hogy 2009 meghatározó év lehet a Bosznia-Hercegovina számára. Megfelelhetnek 2010-ben már a vízummentes utazás feltételeinek, ezen felül pedig a Daytoni stabilizációs fázisból az európai integráció fázisába is átléphetnek, Ez persze a fő megbízott, illetve az európai jelenléte együttműködését is illeti. Ez megnyithatná az EU csatlakozáshoz vezető utat. Sajnos azonban jelenleg kevés jelét látom annak, hogy Bosznia-Hercegovinát egy olyan erők vezetnék, amelyek ide vezetnék az országot. Ezért tehát nagyon sok figyelmet igényel a jövőben is az EU részéről Bosznia-Hercegovina. A bizottság, a tanács is természetesen az önök részéről és a nemzetközi partnereink részéről is figyelmet igényel ez az ország. Szerbiában a kormány komolyan dolgozik az EU-val összekapcsolódó reformok ügyén, és egyoldalú oldalon dolgozik eh, a megállapodás kidolgozásán nehéz gazdasági helyzetének fényében is. Szerbia ezen felül az Európai Integráció Nemzeti Programját is kidolgozza, és hatékonyan dolgozik ezen a területen. És a vízum roadmap, vagy úti alapján ráháródó feladatoknak is megfelel, és az iktivel, tehát a Nemzetközi Büntető Törvényszékkel való együttműködése is jelentősen megváltozott. Úgy gondolom, hogy a tanács előbb-utóbb el kell, hogy ismerje Szerbé előrelépését, és a időzetes megállapodás blokkja megszűnik. Koszovó stabil, de fragilis és a Koszovóban a jogállamiság működése tekintetében októberben mutatja be a bizottság a tanulmányát a bővítési csomag kontextusában, és itt felvázoljuk, hogy mit kell tenni Koszovónak ahhoz, hogy európai perspektívájának megfeleljen. A people to people, az emberek közötti kapcsolatok, a mobilitás és a kereskedelem ennek a tanulmánynak a fő elemei. Ciprus a Krisztofiers és Talatte urak által folytatott tárgyalások döntő fázisukba léptek. És úgy gondolom, hogy talán a tárgyalások akár már ezen a héten elkezdődhetnek. Azt remélem, hogy az idei év és a jövő év Ciprus újraegyesítéséhez vezethet, és biztosíthatom önöket, hogy Barózó elnök és a bizottság mindent meg fog tenni, hogy a e cél elérhetővé váljon. Végezetül. Még egy szót Izlandról is. Izland egy európai ország, melynek hosszú eh, múltra tekint vissza a demokrációja, és az európai gazdasági térség területén, illetve a Schengeni együttműködésben való részvétele okán mély kapcsolatai vannak az EU-val. A e, közösségi vívmányok mint egy kétharmadat pedig már beültette. Ugyanakkor Izland sem e, gyorsított úton lesz e, tag. A kritériumokat, melyeket Izlandnak teljesítenie kell, ugyanazok, amelyek más országokra is vonatkoznak. A bizottság szigorú és objektív véleményt fog elkészíteni, ahogy ugyanazokat a módszert, ugyanazt a módszertant használja majd, mint más pályázók esetében. Elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Befejezésképpen hadd emlékezek vissza öt évvel ezelőtti parlamenti meghallgatásomra, majd hogy nem nap szerint öt éve történt ez, és azt kérdezték tőlem, hogy mi a programom bővítési biztosként az elkövetkező öt évre. Azt mondtam, a parlamenttel együtt saját szerepet mert akarom játszani, meg a tanácssal együtt, hat cél elérésében 2009 végére. Melyek voltak ezek? egyrészt, hogy 2009-ben 27 tagállamos legyen az Európai Unió másodszorban. A Horvátországból való csatlakozási folyamata az utolsó fázisába kerüljön, harmadsorban a többi nyugati balkáni állam világos európai orientációval rendelkezik társadalmi megállapodásokkal, negyedsorban Törökország európai nyomvonalon haladjon, ötödsorban Koszovó státusa megoldódik hatodsorban. Ciprus egyesül. A hat cél közül öt teljesült, nem mint hibátlanul, de teljesült, és minnyáján tudjuk, milyen komoly kihívások előtt állunk és hogy hogyan kerestünk a bilaterális problémákra gyakran európai megoldást. Kedves barátaim, Európa ma egyesült és szabad, őrizzük ezt meg, és fejezzük be a Dél-Kelet-Európában végzett munkánkat. Ez egy kemény, de egy nagyon fontos célkitűzés. Önök fontos szerepet fognak ebben játszani, sikeresek legyünk mindenkinek sok erőt kívánok ehhez a munkához. Dolgozzunk együtt. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, a világos beszámolóért. Most pedig elindítjuk a vitát. E, még előtte elmondanám, hogy 27 kollega kért szeretne felszólalni, úgyhogy ezután már nem is fogadok el több felszólalási kérelmet. Először a koordinátorok kapnak szót, de csak másfél percre korlátozzuk a felszólalásokat. Elnézést szeretnék kérni mindenkitől a korlátozás miatt, az időkorlátozás miatt, de szervezeti szempontból ez így fontos. Először Salafranca képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr a bizottság a mandátuma végére érkezett és a ö, munkájának ö, mindenképpen ö, a mérleget meg kell vonnia, a, mármint a bizottságnak a munkájáról. Köszönöm szépen az ön munkáját, biztos úr. Ön megemlítette Észlandot is. Azt hiszem, hogy hát ez nem le, lehet egy gyors folyamat Izlanddal kapcsolatosan. Van egy kis többség, a, amely azt hiszem 33 kontra 29 szavazattal lehetővé tette az iszlandi parlamentben, hogy ezt a folyamatot elindítsák mi a helyzet, és szeretném tudni, hogy a Törökországgal való kapcsolatokban is hol tartanak. Ami Horvátországot illeti, fél év alatt le lehet zárni a Horvátországgal való tárgyalásokat, aztán mi a helyzet Horvátország és Szlovénia meg tudnak egyezni a Bosznia-Hercegovina-val kapcsolatos vízum törlés, vízum kényszer eltörlése terén. Aztán azt is szeretném, hogy júliusban milyen döntések születtek a pénzügyi támogatást illetően. Itt elsősorban Szerbiára és Törökországra gondolok. Szeretnék több részletet, biztos úr. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Vigenin kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság jelentős sikereket ért el. Én nem lennék ezen parlament tagja, hogyha önöknek nem sikerült volna Bulgáriát és Romániát is csatlakoztatni az Európai Unióhoz. Ami a vízumrendszerek liberalizálását illeti, a vízummentesség biztosítása a montenegrói és macedón polgárok számára üdvözlendő, ugyanis fontos ezen szá- országok számára az integráció szempontjából. Azonban vannak feszültségek, mert Albánia és Bosznia-Hercegovinát nem vették bele ebbe a csomagba. Mi úgy gondoljuk, hogy minden országot a saját érdemei szerint kell megítel- megítélni. Elmondaná, hogy milyen problémák vannak Albániával és Bosznia-Hercegovinával? mely problémák akadályozták meg, hogy ebbe a csomagba bevegyék ezt a két országot, ami pedig a, a helyzetet illeti bosznia hercegovinában Hát nagyon sok szerbiai polgár utazhat majd, ugye, ha van egy vízumentesség Európába. Hát ez egyfajta diszkrimináció, nem? Aztán Törökországban Erdogán elnök úr, amikor Brüsszelben látogatást tett, nagyon sok reményt keltett az emberekben. Valóban Törökország közeledik Európához? Nejc asszony, kérem, hogy tartsa be a, az időt. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, először is biztos úr, mindig nagy öröm számomra, hogyha önt itt láthatom, és a frakcióm nevében szeretnék önnek gratulálni a nagyon jó munkájáért, amit idáig végzett, és amit valószínűleg a továbbiakban is folytatni fog. Először is a vízum kényszer eltörésével kapcsolatosan szeretnék szólni. Nagyon örülnék, hogyha januártól a szerb, tehát örülök annak, hogy januártól a szerb és montenegrói polgárok vízumentességet fognak élvezni, de én is sajnálom, mint sokan mások, hogy Albánia és Bosznia-Hercegovina nem élhet ugyanezzel a joggal. A kérdésem a következő nem mondhatnánk azt, hogy ha ezek az országok elfog, ilyen és ilyen intézkedéseket tennének, akkor az ő polgáraik is megkapnák a vízumentességet. Úgy gondolom, hogy ami Bosznia-Hercegovinát illeti, hogyha ez a helyzet még sokáig tart így, akkor a boszniai szerbek és a horvátországi szerbek megpróbálnak majd ezekben az országokban útlevélhez jutni, útlevelet kapni. Semmit sem mondott a Koszovóval kapcsolatos vízummentesség kérdéséről. Szeretném az önvéleményét erről hallani. Most pedig Lunacek képviselőasszony kért szót. Danke, Herr Präsident. Herr Kommissar, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen önnek biztos úr azt a munkát, amelyet végezett a bővítés ügyében. Én is a vízum liberalizációra szeretnék rákérdezni. És van még egy kérdésem Koszovóval kapcsolatban és Törökországgal kapcsolatban. Egyetértek Níc kollega, kollégámmal, a számomra és a zöldek frakcióban úgy gond, mindig amellett szálltunk síkra, hogy nagyobb vízum szabadságot biztosítsanak, és hogy Macedónia, Montenegro is ra vonatkozik ez, ezt üdvözöljük, de Bosznia és Albánia kérdésben, kérdésében egy sok kérdésem van, és Szerbiát is említette, azt mondta, hogy még meg kell felelni egy-két elvárásnak. Mindazt, amit a médiumokból és amit a tárgyalásokból tudok, az az, hogy Szerbiában politikai döntést hoztak, hogy akarják a vízummentességet. Ezt üdvözlöm. Kérdezem, hogy akkor Bosznia számára miért nem lehet ezt biztosítani? Éppen annak fényében, amiről Níc asszony beszélt hogy a horvát-bosnyák és a szerb-bosnyák között különbséget tesznek, és pont a bosnyák-bosnyákok, tehát a muzulmán bosnyákokat így zárják majd ki. Miért nem lehet azt mondani, hogy ez egy politikai döntés, és ezt a liberalizációt számukra is biztosítjuk. Arról is beszéltek, hogy 2010 közepén a bizottság egy új javaslatot készít elő. Én pedig azt hittem, hogy már novemberben döntenek erről, illetve mutatják be ezt az anyagot. Van még egy rövid kérdésem. Tegnap Peter Fejt volt itt körünkben, Koszovóról beszélt, a helyi választásokról, az önkormányzati választásokról. Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e a nem kormányzati szerveket, tehát a civil szervezeteket, akik a szerb koszovárokat akarják mobilizálni, hogy részt vegyenek a helyhatósági választásokon. La parola Most pedig Tanok képviselő kap szót. Kérem, hogy tartsa be az időt. időt. On the ECR. Köszönöm. Ami a mi frakciónkat illeti, teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a bővítési folyamat mellett, de a kopenhágai kritériumokat teljes mértékben meg kell valósítani, még mielőtt egy ország csatlakozik. A bővítési fáradtság jelen van az európai közvéleményben, és még nem mindig sikerült meggyőzni az embereket a bővítés összes előnyéről, főként az Egyesült Királyságban. Ami Izlandot illeti, kis gazdaságról van szó, szerintem itt felgyorsított folyamatot kellene megvalósítani. Nyugat-Balkán diplomáciai kihívások vannak itt, és üdvözöljük az ön munkáját. Természetesen a politikai stabilitás nagyon fontos Bosznia-Hercegovinában. Tudjuk, hogy ott elterjedt a korrupció és a szervezett bűnözés. Én Macedónia barátja vagyok, és remélem, hogy velük is megnyílnak a tárgyalások a közeljövőben. Ciprus is közel áll hozzá, ott vannak az ENSZ által patronált tárgyalások, itt megvannak az esélyek a javulásra, de van itt egy harmadik fél, Törökország, és remélem, hogy ki fogják használni a lehetőségeket, és befolyásolni fogják Törökországot azért, hogy tárgyalások legyenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy betartotta az időt. Acki Georgiu, kollega következik. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον κύριο Όλη Ρέν. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni Oli Rénnek azt a munkát, amelyet végzett, és gratulálni szeretnék hozzá. Mi, mint Ciprus képviselői, meg szeretnénk erősíteni, hogy támogatjuk Törökország csatlakozását. Ez nagyon fontos kérdés az Európai Unió számára. 100 millió lakos számol Törökország, ezt ne felejtsük el. Azt akarjuk, hogy Törökország minél gyorsabban tagja legyen az EU-nak, de ehhez természetesen az EU által támasztott kötelezettségeknek meg kell felelnie, és konstruktívan hozzá kell járulni a ciprusi kérdés rendezéséhez és mint a korábbi csatlakozási tárgyalások során, itt is biztosítani kell, hogy a Törökország teljesítse a kötelezettségeit. Az ankarai jegyzőkönyvet, melyet Törökország aláírt, még mindig nem használják, alkalmazzák. A török kikötőket és légi kikötőket pedig a ciprusi hajók és repülőgépek előtt bezárva tartják. Ez elfogadhatatlan egy fontos európai problémát szeretnénk megoldani. Arra szeretnék utalni, hogy a ciprusi kérdés megoldása nélkül, anélkül, hogy a török okkupációs erők levonulnának, vagy kivonulnának, és anélkül, hogy Törökország visszafogottan lép, jár el, és a ciprusi garancia hatalmi státusról lemondana, enélkül nem oldódik meg a ciprusi kérdés és Így Ciprus továbbra is egy fontos problémája marad majd az Európai Uniónak. Rén úr, biztos úr. Arról beszélt, hogy a bizottság mindent megtesz, hogy a ciprusi kérdést megoldják. Mit gondol arról, hogy mindent megtesz? Mit tesznek önök? Mit tesz a bizottság a ciprusi kérdés megoldás érdekében? Belder képviselő úr kap szót, de azt kérem, hogy tartsák tiszteletben a kiszabott időt. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, szeretném figyelmét kérni egy nagyon komoly kérdéshez Törökországban ma keresztények, önkéntesek zárt ajtókat találnak a szociális intézményeknél. Most már évek óta problémák vannak, egész egyszerűen a, kereszt, a török keresztények komolyan félnek, mert mint keresztények nem kapnak semmiféle támogatást az intézményektől Törökországban. Tehát szeretném megkérdezni öntől, hogy szeretném megkérni önt, hogy a török hatóságoknál informálódjon, hogy ez a helyzet szűnjön meg. Szeretnénk ezekre a kérdésekre választ kapni, és a munkájához sok sikert kívánok, elnök. Köszönöm szépen. Betartotta az időpontot Badlener képviselője a szó. Dank u wel, voorzitter. Geachte heer Reen, u heeft natuurlijk rampzalig werk geleverd. Köszönöm, elnök úr. Katasztrófikus munkát végzett. Az elmúlt években romániai, bulgáriai bővítés nagyon rosszul sült el a holland állampolgárok számára, mert onnan bűnözők jöttek Hollandiába, kifosztották a az üzleteket, stb. De ön levonta a tanulságokat, mondta az előbb, de mit tesz ön? Ezt a rossz munkát folytatja, le kell állítani a bővítést, nincsen szükségünk olyan országokra, mint Izland, amely csődbe jutott, sem pedig iszlám országokra, mint Koszovó, Bosznia, Európa iszlamizációja nagy veszély, ezt le kell állítani. Ezek az országok kitűnő szomszédok lehetnek, de ne legyenek soha az európai család tagjai, mert hogyha itt vízumentesség lesz, akkor több bűnöző fog ide érkezni, több terrorista, ami Boszniát illeti, hogyha eltörölnék a vízumkényszert, ennek katasztrofikus következményei lennének a holland állampolgárok számára. Le kell állítani, erre kérem önt, az iszlamizációt, és térjen ön vissza Finországba, ide soha többet ne jöjjön vissza. Omen Reuten kolléganő kap szót. Elnök úr, öröm számomra, hogy miután Madlener kedves kollégám után beszélhetek, akit egyébként most választottak meg, hogy én, most én szólhatok itt a parlamentben, és a bővítésről beszélhetek. Ellentmondva annak, amit most hallottunk, én nagyon is tisztelem azt a módot, ahogy biztosunk foglalkozik és foglalkozott a bővítés ügyével és mi demokraták vagyunk, tudjuk, hogy azért vannak dolgok, amik nem jól sikerültek, és hogyha valami nem sikerül jól, akkor együtt az Európai Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament együtt kiavíthatja a hibákat. Mi, elnök úr, megvédjük, elnézett, hogy, elnézés, hogy kicsit többet beszélünk, de először is meg kell védenünk a biztonságot és a békét a kontinensünkön de a szociális igazságot is védeni kell, és többet is kell és tudunk tenni szociális-gazdasági téren. Madlen úr, annak ellenére, hogy 91 óta már nincs varsói szerződés, a bővítésnek köszönhetően mi Hollandiában mindannyian az EU-ba vagyunk, mindannyian jobb helyzetbe kerültünk, ezt ne felejtsük el. Ami pedig Törökországot illeti és Örményországot, ez a közeledés pozitív. Pozitív ez a dél-kaukázusi fejlemények szempontjából is, és ez jó a kurdoknak úgy szintén a polgárjogi törvények számára is ez pozitív, és kérdezem a biztos urat, Mit tudunk tenni azért, hogy ilyen értelemben, ilyen irányban folytatódjanak a fejlemények? Mire gondolok? A büntetőbíróság ítéletére, stb. Talán eh, jobban lehetne egyeztetni Törökországgal ezzel kapcsolatosan. És pedig Koppa eh, képviselő zárja le majd ezt az első fordulót. azt látjuk, hogy azt látjuk, hogy pozitív várakozásaink vannak, de a realit, realitás másként néz ki, hiszen tegnap az Olympic Airlines civil rep, repülőgépét veszélyeztette egy török hadigép, tehát Törökország újton újra az égei tenger fölött provokálja az EU tagállamait. És mélyrepüléseket folytatnak, belépnek a légtérbe, különösen a nyári szezonban. Törökország egész egyszerűen nem hajlandó arra, hogy a vele szemben támadott, támasztott kötelezettségeknek megfeleljen például az illegális bevándorlók visszafogadására vonatkozó szabályokat nem tartja be, és az EU-val megkötött megállapodásokat sem. Az Örményország irányába tette lépések eh, jó irányba mutatnak, és azt hiszem, hogy eh, a miniszterelnök eh, célkitűzése a kurd kérdés rendezésére őszintének tekinthető. De sok probléma van még például a visszafogadás kérdése. Azaz tehát Az a kérdés, hogy a Törökország jelölti státusát megtartsuk-e. Most megadom a szót a biztos úrnak, de azt kérem, hogy elég bonyolult kérdéseket tettek fel, tehát próbálja meg inkább összefoglalni a kérdések lényegét. Megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a képviselő hölgyeknek és uraknak a fontos lényegre tűrő kérdéseket, amelyekre a lehető leglényegre törőbben szeretnék válaszolni, azért, hogy minél több kérdést eh, meghallgathassunk még, hiszen nagyra értékezem az ilyesfajta párbeszédet. A kérdések alapvető irányoltságát nézve, ugye itt a vízumliberalizációra kérdeztek rá, tehát a bosnyák-bosnyákoknak adandó vízus liberalizációra, másrészt eh, a, megvádolnak néha azzal, hogy Európát iszlamizálni akarom sem egyik nem vagyok, sem másik nem vagyok, sem nem akarom az, a muzulmánokat kizárni a muzulm liberalizációból, sem nem akarom iszlamizálni Európát. Nem. Világos feltételek állnak fenn, amelyek alapján az Európai Parlament és a tanács egyhangon, amelyekről a parlament egyhangon döntött, és ezen szempontok alapján kerül eldöntésre, hogy valaki megkapja a vízumliberalizációt, vagy sem. Máskülönben egyébként nem bánnám, hogy visszatérjék Finnországba, valószínűleg köszönhetően az éghajlatváltozásnak gyönyörű volt a nyár, de azt hiszem, hogy a bővítés területén van még itt egy kicsinke kis munka, melyet el kell végezni, tehát egy egyirányú repülőjegyet csak úgy azért nem vennék át. Ne pacsizzuk ezt most le. Szala Franka képviselő, Ligenin a úr, Nájc asszony, Lunacek asszony, és sok más képviselő is rákérdezett Albánia kérdésére. Hadd mondom el tehát, hogy milyen okoknál fogva gondoljuk, hogy Albánia és Bosznia-Hercegovinára nem vonatkozik az a javaslat, melyet a júliusban tette a nyugati Balkán országaira vonatkozóan a bizottság. Az ok egyszerű. A vízummentes utazás joga bármely ország állampolgárai számára nem egy egyszerű politikai döntés alapján kerül odaítélésre, hanem nem csak politikai, hanem nagyon nehéz technikai kérdések alapján kell ezt meg eldönteni, és ezen technikai feltételek, ha unalmasak is, még ha fontosak, a Schengeni térség az emberek szabad mozgásának térsége 28 tagállam között, így biztosítva, úgy, hogy biztosítsuk a térségben élő állampolgárok biztonságát. Ez a legfőbb cél. A legmagasabb szintű biztonsági standardoknak kell érvényesülniük, különösen a Schengeni térség külső határainál. Ez az oka, ez az egyetlen oka annak, hogy Albánia és Bosznia-Hercegovina miért nem került be júliusban a javaslatba, illetve miért nem voltak még érettek arra, hogy bevegyük őket a javaslatunkba. Voltak éppen azt a logikát alkalmazok, amelyről Nájcasszony beszélt, hiszen azt mondta, miért nem jártak úgy el, hogyha az országok teljesítik a feltételeket, akkor a javaslat részébe válnak. Hát éppen így jártunk el. Azaz tehát hogyha az országok meg tudnak majd győzni arról, hogy képesek rövid távon megfelelni a feltételeknek, akkor mi megtesszük a magunk javaslatát. Mégpedig jövő év közepére, 2010 közepére vélhetőleg, persze feltéve, hogyha teljesítik a benchmarkokat, az elvárásokat, megkaphatják a vízimliberalizációt ezek az országok. Melyek a nyitott kérdések Albáni és Bosznia-Hercegovina esetében? A biometrikus adatokat tartalmazó úszre útlevelek bevezetése, a szervezetbűnözés és a korrupció elleni harc kereteinek megerősítése, és a szakpolitikai célek alkalmazása. Ezen felül pedig a határ és a migráció menedzsment, igazgatás megerősítése. Az én feladatom és Jacques Baró bizottsági alelnök úr feladata és az egész bizottság feladata az, hogy meggyőzzük az EU minisztereit, hogy az érintett országok elvégezték a házi feladatukat. Tehát nagyon vigilenseknek, nagyon uh, ébereknek kell lennünk, és egyben nagyon szigorúaknak kell lennünk a feltételek ellenőrzése során. Egy levélben uh, körvonalaztam azon területeket, amelyekben Bosznia-Hercegovinának előrelépéseket kell elérni. Ezt elküldtem a Bosznia-Hercegovinai Belügyminisztériumnak, és egy-két kritikus példát is kiemeltem ebben a levélben. A legfontosabb kérdés a biometrikus adatokat tartalmazó útlevelek bevezetése. Egy központi útlevélkiadó rendszert éppen augusztus elején vezettek be Bosznia-Hercegovinában, miután a javaslatunkat megtettük. A biometrikus útleveleket pedig csupán októberben kezdik kiadni Bosznia-Hercegovinában. A Firom, Szerbia és Montenegro pedig már kiadja ezeket az útleveleket. Finomban már kapaszkodjanak meg, több mint 420 ezer biometrikus firom útlevelet adtak ki Szerbiában. Több mint 700 ezer szerb útlevelet adtak ki, Montenegróban is több mint 100 ezeret. Valóban arról van szó, láthatják tehát, hogy bizonyos kulcs feltételeknek egy ország vagy sem, és ha igen, akkor a bizottság megteszi a megfelelő javaslatát, mint ahogy megtette a nyugati Balkán más országai tekintetében is. Még röviden a másik kérdésekről, hogy folytathassuk aztán még az eszmecserét. Izland. Izlandról azt mondanám, hogy Izland státusát összevetve más tagjelölt országok státusával azt mondhatjuk, hogy Izlandnak hosszú eh, múltra visszatekinthető, visszavezető demokratikus gyökerei vannak. Együttműködik Schengeni térségben és az európai gazdasági térségben is. Még mondjuk a nyugati Balkán egy országa mondjuk a maraton fele távját futotta le, persze Horvátország közelebb áll a célhoz, de mondjuk a többi ország mondjuk fél úton van, a 42 kilométerből. Izland pedig 35 és 45 kilométer között liheg, már amennyiben egy ország liheghet egy maratonversenyen. Egész egyszerűen azért, mert Izlanda a közösség vívmányok jelentős részét még átvette, és együttműködik. A barátaim, akik a maratont futják, azt szoktak mondani, hogy a 35. kilométer utáni szakasz a legnehezebb szakasz, tehát nem akarom lekicsinyelni azon nehézségeket, amelyekkel Izland küzdő, de mégiscsak közelebb van a célhoz, eh, hogyha ezt a metaforát alkalmazhatunk, mint a többi tagjelölt ország. Törökország, Örményország, Szalafranko úr vettette fel ezt kérdést, de Olma Rajtán és Koppa asszony is felvetették a kérdéseket. Valóban pozitív fejlemények történtek és mind Törökországot, mind Örményországot biztattuk, buzdítottuk, hogy normalizálják kapcsolatokat, nyissák meg a diplomáciai kapcsolatokat. Valóban ez hozzájárulhatna a kaukázusi térség stabilitásának megteremtéséhez, elmélyítéséhez. Ami pedig Törökország kérdését illeti, és sok felszólaló beszélt Törökországról, Cicot úr, Tenok úr, Belder úr, Madlener úr, Olmer Rojtan asszony, Koppa képviselőasszony és még mások. Nos, hát ezzel kapcsolatban azt mondhatom, amit Olmer Rajtan asszony mondott a bővítés fontosságáról általánosságban, és az EU-Törökország viszonyáról specifikusan. Tisztességesnek és határozottnak kell lennünk Törökország irányában, tisztességesnek azáltal, hogy betartjuk az adott szavunkat, és ez az alapja annak, hogy elvárásokat támaszthatunk Törökország irányában, hogy lépjen előre a feltételek teljesítése irányában. Ez egy hosszú út, és itt maga az út legalább olyan fontos, mint a cél. És az út alatt azt értem, hogy az alapszabadságokat megerősítsék Törökországban, a vallásgyakorlás szabadságát, mondom ez Belder úrnak, a a szabadságát, hogy folytassák a kurdok irányába tett kezdeményezést azért, hogy Törökország még jobb partnere legyen az Európai Uniónak, mint bilaterális kapcsolatainkban, mint pedig olyan feladatokban, amikor a, a, olyan fontos feladatokat látunk el, mint a kaukázusi stabilitás megteremtése, vagy a közel-keleti békeszolgálata. Ennyit akartam mondani, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen, biztos úr nagyon jól összefoglalta a helyzetet. Most elkezdjük a második kérdéskört, de itt most már csak egy percük lehet a felszólalóknak, korlátoznom kell az időt. Úgyhogy azt kérem, hogy mindenki csak egy kérdést tegyen fel. Pak képviselő asszony következik. Biztos úr, köszönöm szépen, hogy itt van. De hát viszonylag rövid ideje van, és rengeteg dologról kell beszélni, és persze ilyen módon vannak kérdések, amelyekről csak felszínesen beszélt. Mit jelent az, hogy amikor azt mondja, hogy Horvátország jövő év közepén megkezdhetjük a tárgyalásokat? Az a kérdése, mikor nyitnak meg új fejezeteket? Meg lehet-e még nyitni új fejezeteket? A szomszédország engedélyezi ezt, vagy sem? Második kérdés. Hányadán és anunk ma Cedóniával? azaz Macedóniával. Egyetérte majd Görögország, hogy bár a kérdés nem tisztázódott, előrelépjünk. Ezek hihetetlen fontos kérdések, és ezekről nem beszélt, és a kérdés Szerbia kapcsán is felmerül. A iktivel való együttműködés, a büntetőtérvényszékkel való együttműködés hányadánál? Negyedik kérdés. Tegnap fejtúrral beszéltünk, és nagyon nagy feszültségek vannak Koszovóban. Az EULEX és a rendőrségi együttműködés e, tekintetében az EULEX nem -e túl a hat jogkörét, és e, nem vezete az jelenléte komoly feszültséghez Koszovóban, és kérdezem, hogy mi erről a véleményem. Most pedig Svoboda képviselő e, következik, de kérem egy kérdése korlátozzák a felszólalást. Köszönöm szépen. A vízum kérdéseknél eh, egyetértek. Értem és egyetértek az önök érveivel. De van egy kérdésem Horvátország kapcsán. Részt vesz még a Horvátország és Szlovénia közötti határvita rendezésében, vagy pedig kizárólag bilaterális eltárgyalás a két ország között? Köszönöm szépen. Szvoboda képviselő Giannáku kolléganő következik. Köszönöm szépen. Biztos úr beszélt arról, hogy őszintén és konzekvensen kell fellépnünk Törökország irányában a kötelezettségeink tekintetében. Egyetértek ezzel. De hogyan lehet a csatlakozási folyamatot folytatni, hogyha Törökország nem ismeri el ez egyik tagállamot, Ciprust. Most pedig Táler képviselő következik. Grazie, Presidente. Za vaše delo v zadnjem mandatu. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni önnek, biztos úr, a munkájáért nagyon nagy dolgokat vitt, víz, vitt véghez. Ami a vízumokat illeti, egyetértek azokkal, akik úgy gondolják, hogy a bizottság itt hibát követ el, hogy Boszniát, Hercegovinát kizárja ebből a csomagból. Szeretnék biztosul gratulálni önnek a munkájáért és a, a múltbeli mandátuma során és a mostani munkájáért. De úgy gondolom, hogy hibát követ el a bizottság, ugyanis nincs jogunk, csak is a boszniai kormánytól nem lehet várni, hogy tegyen eleget a feltételeknek, támogatni kell a kormányt, segítenünk kell őket. Ugye azt hiszem, hogy itt alap érdekekről van szó, hogyha, és ezok sérülnek, hogyha nem adjuk meg a vízummentességet Boszniának. Van egy másik dolog, azt hiszem, hogy az Európai Unió is, különösen a bizottság aktívabb kell, hogy legyen a prevenciós területen. A Nyugat-Balkánon nagyon sok kis adminisztrációs, bürokratikus probléma van, határmenti problémák vannak. Ugye itt a Szlovéniával való ö, probléma, aztán Szerbiával a Duna menti probléma, aztán Boszniával, Montenegróval is vannak ilyen határmenti problémák. Hogyan lehet segíteni azt, hogy az ö, problémák ne váljanak komoly problémákká, politikai problémákká, és ez gátolja ezeket az országokat, hogy az EU-hoz csatlakozzanak. Köszönöm. Kacsin képviselői a szó. Biztos úr, egyetértek azzal a kijelentésével, hogy nem akar csak egy útra szóló jelet, jegyet venni, mert Szükségünk van önre nem csak most, hanem még öt évig. De a nyugat-balkáni országok meglehetősen stabilak, vagyis az, a, a stabilitás hiányuk stabil. Azon kellene dolgozni, hogy stabilabbak legyenek, és a víza, vízumrendszer is ezt segítené. Koszovót nem veszik figyelembe. A koszovói albánok hogyan kaphatnak vízumot? Az egyik módja annak, hogyha egy másik szomszédos országba költöznek, sokan már Macedóniába költöztek, és így nagyon nagy nyomás nehezedik majd a szomszédos országokra, hogy kiadják a vízumot. Így stabilizálnunk kell minden országot, és vízumentes rendszert kell bevezetni az összes koszovói számára. Ez ennek egyik előfeltétele. Biztos úr, Boszniában sok kormány van, de a miniszterek lelépnek, vagyis lemondanak állami és föderatív szinten. Úgyhogy nagy válság van, hogyan lehet technikai segítséget nyújtani nekik, hogyan lehet segíteni őket abban, hogy hatékony és tartós kormányaik legyenek. Köszönöm. És pedig Flótrő képviselőasszony kapszót. Kérem, ne legyen semmiféle bevezetés, csak egy kérdés, különben nem lehet folytatni. Elnök úr, remélem, hogy ezt a bevezetést el fogja nézni nekem, de egész egyszerűen sokkiroz az, hogy nem válaszolt arra, amit izlamofob és rasszista kollégánk előadott, nem reagált egyáltalán erre a beszédre, úgyhogy várjuk öntől az, hogy válaszoljon erre, hogy fent tudjuk tartani ezen bizottság és a parlament hitelét. Biztos úr, szeretném felkérni önt, hogy válaszoljon Törökországgal kapcsolatosan. Már beszéltünk a pozitív pontokról és fejleményekről, például a Örményország és Törökország között nem sokára aláírandó megállapodással kapcsolatosan. Ez egy protokoll megállapodás, aztán ami a migránsok illetét illeti a görög-török határon, e, az égei tengerben és tengeren és a földi határokon egyre bonyolultabb a helyzet. A nem megfelelő az a válasz, hogy Törökország felé visszaküldik a migránsokat, nem tartják ki tiszteletben ezen emberek jogait. Mit szándékoznak tenni ezzel kapcsolatosan? Van Orden képviselőjé a szó. Köszönöm, elnök úr. Horvátországról szeretnék szólni, biztos úr. Konkrét lépések történnek-e? Még mindig úgy gondolja, hogy országban már nincs szervezett bűnözés és korrupció. Ami Izlandot éreti, Izland csatlakozása lesz eh, a vége a közös halászati politikának, vagyis ez véget vet a közös halászati politikának? Köszönöm, Lánzdorf képviselő úr. Törökországról a múlt ciklus végén vitát folytattunk, és meghatároztuk a problémákat, különösen egy olyan terület, ami a frakcióm számára nagyon fontos, mondjuk a sajtót szabadság területén. Történt-e azóta valami elváltozás? És a következő országjelentés részletesebben szól erről a területről. A második kérdésem arra vonatkozik, amit Flótre asszony mondott. Örülünk, hogy Törökország és Örményország közelednek, bár nagyon óvatosan ezzel tisztában vagyunk és mielőtt jött az energiabiztonság kérdéséről folytatnunk eszmecserét, és éppen ezért hálás vannék, hogyha Azerbajdzsán szerepéről is beszélnen az örmény-török közeledési folyamatban, ez nagyon bonyolult, hogy akarjuk megoldani a helyzetet, hogy konstruktív helyzet jöjjön létre. Köszönöm szépen, Posszát képviselő kapszót, biztos úr. Elmondta, hogy, az á, hogy a tagjelölt országoknak mit kell tenniük, de az EU-nak mit kell tennie. Én négy dolgot látok itt. A vízum kérdést ki kell terjeszteni Koszovóra és Boszniára is, máskülönben a e két ország destabilizálódik, hogyha Szerbia vízummentességet kap, a másik kettő ország pedig nem. Második pont. El kell ismerni Koszovót. Mit tesz azért, hogy a többi országot meggyőzze arról, hogy megtegyék ezt a lépést, azért, hogy az EULEX működhessen harmadsorban a tárgyalások Horvátországgal Mit tesz a szlovén blokkát feloldása érdekében? Negyedik pont, Szerbia, éppen Szerbiából jövök. Mit tesz azért, hogy a regionális együttműködést, határokon átnyúló együttműködést szolgáló eszközök tényleg megérkezenek mondjuk a Vajdaságba, és ne Belgrádba kerüljenek, ahogy úgy tűnik, hogy kerülnek. Ha úgy képviselő. Uh, congratulations, Commissioner Rehn. Köszönöm, Biztos vagyok benne, hogy a túlnyomó többség támogatni fogja az ön munkáját, és a bővítéseket. Ön biztos, hogy élen jár a maratoni futásban. Milyen technikai szakértelmet tudnak biztosítani a két tárgyalófélnek, ami a várható eredményeket illeti. Törökország esetében pedig mi az ütemterv, az ankarai jegyzőkönyv végrehajtását hogyan fogják elérni vagy ellenőrizni Törökország részéről. A másik pedig Horvátország esetében hogyan lehet a médiát egy kicsit mozgósítani. Havit képviselő felszólalásával lezártuk a második kérdéskört, most visszaadom a szót a biztos úrnak. Thank you for your questions again. Köszönöm a kérdéseket. Horvátországgal kezdeném. Pak asszony utalt erre, és Poszet úr is, és néhány más hozzászóló is, és természetesen Szóda úr is. A helyzetjelentésünk 6 hét múlva fog megjelenni, most gyűjtjük össze az anyagot a jelentéshez szeretném fenntartani magamnak azt a jogot, hogy visszatérjek ide a bizottságukba, miután elvégeztük a házi feladatunkat, azért, hogy mérehatóbb értékelést tudjak adni bizonyos kritikus területekről, például az igazságügyi reform és a hajóépítési ágazat. Ez a két szakpolitikai terület, amelyen meg kell vizsgálnunk, például azt, hogy az igazságügyi reform elérte már a kritikus állapotot, és valóban végrehajtották ki -e ezt a reformot. Azt is meg kell néznünk, hogy a megállapodás, amelyet a bizottság és a horvát kormány között értünk el, a hat hajógyár rekonstrukcióját illetően, vagy sorsát illetően Horvátországban. Nos, ezt a megállapodást valóban végrehajtják-e? Ez az egyik feltétele az egyik alfejezet megnyitásának a verseny és állami támogatás témájában. Néhány hét múlva erre szeretnék visszatérni, de azt elmondhatom egészében, hogy Horvátország jól halad, és a reform folyamatot valóban előre viszi törvényhozói és egyéb területeken, de mint más országok, Horvát országot is sújtja a pénzügyi gazdasági krízis, a gazdasági recesszió, és ez igen nagy energiát követel a kormánytól és a parlamenttől. Ami a Firomot, a volt Macedon Jugoszláv köztársaságot illeti, mint a bevezetőmben elmondtam, ez az ország jól halad, és a nyolc tavaly megállapított benchmarkot igyekszik teljesíteni. Ezt tavaly márciusában állapítottuk meg, vagy szabtuk meg jól halad az ország e téren és szerintem valós esélye van annak, hogy ez az ország teljesítse a feltételeket. De ismét szeretnék itt megállni, és fenntartani magamnak azt a jogot, hogy később visszatérjek erre a témára itt az önök bizottságában, majd miután elkészül a helyzetjelentés, az országjelentés ezen ország esetében. Szlobota úr beszélt a tárgyalások állapotáról, határviták Szlovénia és Horvátország között, és kérdezte, hogy én részt veszek-e még ebben. Intenzíven dolgoztam hat hónapon át, januártól július elejéig ezen a kérdésen. Meglehetősen messziről indultunk, és közel kerültünk a megállapodás megkötéséhez. Szerintem minden reális esély megvan arra, hogy megállapodást kössön a két érintett ország. A konzultatív és technikai támogatás meghozta gyümölcsét, most a két országnak és vezetőiknek kell megtenniük az utolsó szakaszt, és politikai megállapodásra jutniuk. A politikai légkör most mindenképpen jobb a két ország vezetői között a múlttal összehasonlítva, és csak bátoríthatom a két ország vezetőit, hogy haladjanak tovább, és találják meg a kiutat, a határ, viszály esetében. Harer úr utalt Boszniára, Hercegovinára és támogatásunkra a vízum kérdések ügyében. Mi jelentős technikai támogatást nyújtunk Bosznia-Hercegovinának, ahogy ezt más országok esetében is tettük elmondhatom, hogy Macedónia volt jugoszláv köztársaság, volt a leggyorsabb és a legkielégítőbb módon használta fel az európai támogatást. Nagyon sok tagállam kitűnő szakértőket küldött, és ez a vízum liberalizációt az érintett országgal megkönnyítik. Itt nem csak politikai döntésről van szó, hanem nagyon sok technikai munka is szükséges egy-egy ország esetében. Kacin úr utalt a régió instabilitásának stabilitására. Értem ezt, de az elmúlt években azért lassú, de folyamatos stabilizáció indult a nyugati Balkán térségében, és remélem, hogy ezen az úton tovább haladhatunk, és újabb eredmények születnek. Egyetértek önnel, ami a kormányzás gondját illeti Bosznia Hercegovinában, erre Kleider úr is utalt. Világos, hogy mai állapotában Bosznia-Hercegovina még nem kész az eu tagságra, még arra sem, hogy a tárgyalásokat, a csatlakozásról megkezdjük. Nincsen modellünk a bosznia-hercegovinai alkotmányos reformra. Két fő feltételünk van. Egyik, az ország egy hangon kell, hogy szóljon, akkor, amikor EU tag lesz majd nem lehetséges, hogy bármely ország leállítsa az EU döntéshozatalát azért, mert a döntéshozatalban hiányosságok vannak. Másodszorban hatékonyabb állami struktúrára van szükség, azért, hogy az EU tagsággal járó kötelezettségeknek eleget tegyenek, vagy az előcsatlakozási folyamat követelményeinek én úgy látom Bosznia-Hercegovinát, hogyha sikerül a fő képviselő irodáját átalakítani, és ezt előrevinni, akkor Bosznia-Hercegovina kiremezheti az EU tagságot, és ez bizony áttörés lenne az ország számára. Valamiféle politikai útmutatók is kellenek az alkotmányos reform érdekében. Azt hiszem, hogy Bosznia-Hercegovina alkotmányát mindenképpen tovább kell fejleszteni. Összpontosítsunk Bosznia-Hercegovinára, ez az egyik kulcsország a térségben, és azt várom, hogy Októberben a tanács foglalkozni fog Bosznia-Hercegovinával, ez természetesen az elnökségtől függ, de a béke végrehajtási tanács kritikus ülése novemberben lesz az átmenetről, vagyis arról, hogy erős európai jelenlét legyen ebben az országban. Flótra asszony beszélt Törökországról, és arról, hogy nincs előre haladás. Még egyszer szeretnék utalni a bővítési csomagunkra és a helyzetjelentésre, amely néhány héten belül elkészül, akkor ezt tényszerűen és mérehatóan elemezhetjük, de van itt két vagy három fontos dolog, ami elmozdulás, az egyik a kurd kezdeményezés. Meg kell néznünk, hogy a török kormány és a parlament képes lesz-e arra, hogy komoly lépést tegyen azért, hogy délkeleten kulturális, gazdasági szempontból előrelépés legyen, beleértve a nyelvi kérdéseket is. Tegnap volt egy pozitív jel például, többek között és az ankarai protokollt illetően Törökországnak ezt meg kell valósítania, erre kötelezettséget vállal, de ezt még nem tette meg. Lansdorf úr feltett egy kérdést Azerbajdzsán szerepéről ebben az összefüggésben energiabiztonság, török-örmény kapcsolatok. Ez igen aktuális kérdés. Röviden úgy tűnik, hogy a nagorni karabaki konfliktus akadályozta a diplomáciai kapcsolatok megnyitását Törökország és Örményország között, és az Azerbajdzsánból érkező energia ellátásra vagy szállításra is hatással volt. Várjuk a, az előrelépést, ezt támogatjuk, és mint elmondtam, hogyha Törökország és Örményország egyszer képes lesz arra, hogy újra létrehozzon diplomáciai kapcsolatokat, akkor ez nagy nyitást lesz, és pozitív lesz a stabilitás és a haladás szempontjából a kaukázusi régióban. Köszönöm szépen, biztos úr. Volt még egy kérdés, nem? Akkor elnézést. Akkor folytassam, igen. asking about... Kérdés hangzott el. Egyébként Önnek, Doris, nagyon sok kérdése volt. Szerettem volna tudni, hogy mi a véleménye Szerbiával kapcsolatosan az EULEX és Szerbia és az aláírt protokoll, a jegyzőkönyv esetében az ország ezt ellenzi, az érintett ország, ez így van? Szerbiára vagy Koszovóra gondol, kérdezi a biztos úr amikor az ellenzésről beszél. Úgy gondolom, hogy Szerbia és EULEX közti együttműködés fontos elem azért, hogy a Koszovval való határt ellenőrizni lehessen, és ez nagyon fontos azért, hogy harcolhassunk, vagy harcolhassanak a szervezet bűnözés ellen is a régióban. Ez része volt a mi úti tervünknek és a megszabott benchmarkoknak, akkor, amikor a vízum tárgyalásokat folytatunk, és ez a bizottság értékelésében is szerepel, mégpedig az, hogy Szerbia hogyan teljesíti a különböző kívánalmakat vízummentesség szempontjából. Az EU-legszel való együttműködést javasoltuk Szerbiának, akkor ezt ők el is fogadták, de most Koszovó oldaláról merültek fel nehézségek, akadályok. Mint tudják, ez elsősorban a tanács előjoga, az ezzel kapcsolatos tárgyalás, és eh, Javier Solana és Peter Face eh, viseli az felelősséget operatív téren. Én itt csak a hátsó irodákban működök közre. Most az utolsó kérdésről következik, itt most már 30 másodpercre korlátozom a felszólási időt. Landbergis képviselő szólal először fel. Thank you, Mr. President. Uh, Mr. Commissioner. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Éppen tegnap hallottam az EU további bővítésének kérdésével kapcsolatban, hogy voltak kollégák, akiknek általános ellenvetéseik voltak. És önt érintik ezek a kérdések. Kérdezem tehát, hogy mi az ön véleménye? hogy a bővítési folyamatot helyettesítsék a gondolkozással, vagy a konszolidációval. Návró Nikolász kollega kap szót. Köszönöm szépen, biztos úr. Azt hiszem, hogy még két fontos téma van Törökország kapcsán. Egyrészt továbbra is elfoglalva tartják Ciprust, fél millió telepes van még Cipruson. És a Cipruson jelen vannak még a török hadsereg csapatai. Ciprus a legnagyobb elfoglalt terület Európában. Tegnap, épp tegnap zarándokokat akadályoztak meg, hogy egy templomot látogassanak meg az elfoglalt területeken. Hogyan uh, tud hozzájárni -e az Európai Unió kérdésekhez. el, kollega, biztos úr, a szlováni, és Horvátország tárgyalásaira azt szeretném mondani, így vegyen részt ebben biztos úr, hiszen a felek egyike sem mondotta azt, hogy lezárultak volna a tárgyalások. Remélem tehát, hogy ön is részt vesz ebben a tárgyalás sorozatban Karl Bieltel. És ha jól értem, az ön terve az egyedüli terv, mely a napi renden van, és ez az egyedüli eh, alapját adja annak, hogy megalast, megoldást találjanak. Tarant képviselő. Biztos úr. Egy válasz, megválaszoltam már a kérdésemet, de még valamire rá szeretnék utalni. Az Izlandiddal való tárgyalások 2010-ben lejárhatnak, vagy legyünk türelmesek? Köszönöm. Plán Céri kollega kapszót. Köszönöm szépen. A titkárságnak majd elmondom, hogy elsőnek vegyenek a következő alkalommal, mint felszólalót. Én egy politikai kérdésről szeretnék szólni. Az a vélemény, nem tudom, hogy mi a bizottság véleménye, hogy a kibővítés folyamata teljes mértékben függetlené vált a gazdasági, szociális problémáktól. Ez az aggodalom. Tehát, hogyha ezt nem együtt tárgyalják a politikai folyamatokkal, akkor ez nem, nem fog működni, és, és valószínűleg ez akadályozza a kibővítést. Kamucákos képviselő. Köszönöm szépen. Mindig Törökország európai perspektívájáról hallunk. De ennek feltétele, hogy teljesítik a kötelezettségeiket. Ám a kötelezettségeiket még nem teljesítették a törökök. Ilyen módon Törökország hitelessége kérdőjeleződik meg. Hogyha a tagállamok irányában a kötelezettségeinek nem felel meg, mit mondhatunk erre? A törökországi országjelentésben októberben figyelembe kellene ezt is venni, és erre fel is szólítom mert Kérem tehát, hogy ezt komolyan vegyék, ezt a kérdést a jövőben. Köszönöm szépen. Latford képviselőasszony kap szót. Köszönöm szépen, biztos úr, értem én az ön érvelését a bosznia-hercegovinai vízummentességről, de aggasztó, aggasztó helyzet. El tud -e képzelni egy olyan jegyzőkönyvet, amelyet Szerbiával kötnek, mi szerint nem adnak ki több szerb útlevelet eh, a bosznia-hercegovinai szerbeknek és hogyan biztosíthatjuk azt, hogy Szerbia nem aknazza alá a bosnyák államiságot azáltal, hogy garantálja a határokat, és így lép közelebb az EU-hoz. Harmadsorban kérdezem, hogy Szerbia a roadmap harmadik fejezetének hogy felel meg, hiszen Mladic kérdését mindenképpen fel kell venni, és még mindig nyitva van ez a kérdés. Köszönöm, Plagvis kollega kapszót. Ε, κύριε Επίτροπε, για το θέμα της Φυρόμ είπατε ότι έχει γίνει... Kérem szépen, biztos úr. Valóban történt előrelépés, de szélsőséges nacionalista módon lépnek fel ellenünk a volt a Firomból. Például itt E a kormányfő koszorút tesz le egy olyan emlékmű mellett, amely a görög ország elleni lázadásra emlékezik. Hogyan fogadható el ez? Képzelem, és még két másodpercet kérek Törökország kérdésével kapcsolatban. Hogyan lehet egy olyan országot felvenni, amely részben Ázsiában van? Elnök úr, mondja a következő felszólaló. Rén úr az Törökországgal szembeni kötelezettségeinkről beszélt. De vannak kötelezettségeink az európai választópolgárral szemben is. Törökországnak teljesítenie kell a feltételeket, és a tárgyalási folyamat ettől függ. De Törökországban nem ez történik, újton új fejezeteket nyitnak meg, anélkül, hogy változna valami Törökországban. Demokrácia deficit van, Törökországban, és ezt az európai választópolgár ezt nem érti. Tesz-e valamit a demokrácia deficit meghaladása érteképpen? Kukán képviselő kapszót. Biztos úr, köszönöm szépen a biztató szavait. Az egyes országokra vonatkozó elemzése túl optimistának tűnik számomra, bár nem kritikának számom ezt, hiszen az ember jobban alszik és jobban dolgozik, ha optimista. Általános kérdésem a, mi történik a bővítéssel a gazdasági válság fényében? Van -e erről valami vélemények? Köszönöm szépen, az utolsó a vitát lezárjuk, és megadom a válasz lehetőségére a szót a biztosnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nem enyhe csevej volt ez, egy délutáni enyhe csevej, hanem súlyos kérdéseket tesztek fel, tettek fel. Először Landsbergis képviselő tett fel kérdést arról, hogy mi a bővítés alternatívája. Valóban az elmúlt öt évben a konszolidációt is követtük, az Európai Unió intézményei sokkal jobban működnek. Így kibővített unióként Tehát fontos a konszolidáció és a belső megerősítés is. Ami pedig a fennálló kötelezettségénket illeti a bővítés területén, a bővítésről kialakított 2006. decemberében elért konszenzusra utalhatok vissza, melyet a bizottság, a tanács és a parlament dolgozott ki. Teljes egészében elkötelezem magam a megállapodás mellett. Konzisztensnek kell lennünk, hosszú távú perspektívát kell felmutatnunk, azért, hogy a stabilizáció és integráció hosszú távú perspektíváját elérjük Dél-Kelet-Európába. Azaz tehát tartsuk be az elkötelezettségeinket, és ne új ígéreteket tegyünk a bővítés területén. A ne lépjünk ez azon országok körén túl, akik már európai perspektívával rendelkeznek. A keleti partnerség egy nagy intézményi előrelépést jelent, és természetesen ezt most alkalmazni kell, és az alkalmazás során a learning by doing folyamata érvényesül. A keleti partnerség nagyon fontos, hiszen ennek során a gazdasági, politikai és emberi kapcsolatokat erősítjük meg az Európai Unió és a keleti szomszédok között, akik esetleg nem rendelkeznek közvetlen csatlakozási perspektívával. A következő években a keleti partneri kezdeményezés hasznát kell megtalálnunk, amelyet Ukrajnával és a más régióbeli országokkal kötöttünk. Mavrokolasz képviselő, és Kumucakos képviselő, és Plevis képviselők utaltak Ciprus és Törökország kérdésére. Azt hiszem, hogy a kérdésekre már válaszoltam, de még egyszer elmondhatom, hogy az országjelentésben, Törökország országjelentésében természetesen megvizsgáljuk az előrehaladást, és persze a hiányosságokat is Törökország esetében. A lehetőleg objektívebben is, tárgyszerűbben fogjuk ezt megvizsgálni, és természetesen a tanács és a parlament feladata lesz, hogy ennek a következtetéseit levonja. Teljesen nyilvánvaló és kézenfekvő, hogy Törökországnak kötelezettsége, hogy az ankarai jegyzőkönyvet érvényesítsen. És persze Ciprus és Törökország tekintetében nagyon fontos, hogy Törökország hozzájáruljon egy megfelelő politikai hangulat kialakításához Ciprusban, és lehetővé tegye, hozzájáruljon az Egyesült is egyesült Egyesülés megteremtéséhez. Váigad úr arról beszélt, hogy maradjak benne a tárgyalásokban, a horvát-szlovén tárgyalásokban. Köszönöm a biztatást, de ezt átadom a két ország um, vezetőinek, és meg fogom fontolni ezt a javaslatot. De még jobb volna, hogyha a két ország maguk között tudná megoldani a nyitott kérdéseket. Tarantúr feltette a kérdést, hogy Izland 2010-ben lezárhatja a csatlakozási tárgyalásokat. Hát politikánk világos. A minőség kell, hogy legyőzze a sebességet ilyen módon, tehát nem tudok válaszolni a kérdésre, hiszen minden attól függ, hogy mennyire áll készen Izland, de amint amint elkészítettük az izlandi jelentésünket, erről többet tudunk. Van Orden képviselő még az előző kérdéskörben egy nagyon fontos kérdést tett fel, mégpedig, hogyha Izland belép az Európai Unióba, akkor ez véget vete majd a közös halászati politikának, nem? Ne feledjük, hogy Izland és más tagjelölt országok is azok, akik az EU jogrendjéhez igazodnak, és nem fordítva. Ugyanez vonatkozik Izlandra, Törökországra és más tagjelöltekre, illetve potenciális tagjelöltekre. Pancéri úr pedig. Szólt az polgáraink iránti elkötelezettségről, illetve a gazdasági válságról. Szerencsére a gazdasági um, megerősítési terv jelentős szerepet játszott, és segített a mély depresszióból, a mély recesszióból kiemelni a térséget. A bővítés, ezt látni kell, a gazdasági válságnak nem oka. És amint a recesszió, a recesszió és a válság nem Prága tőzsdéjén kezdett, hanem a Wall Street-en kezdődött egész egyszerűen pénzügyi tőke működése nem volt eléggé szabályozott. Tehát szabályoznunk kell, amit szabályozni kell, de ne legyen a bővítés bűnbakja, ne tekintsük a bővítés bűnbaknak. Latford bárónő pedig egy jegyzőkönyv kérdését vetette fel, melyet Szerbiával köthetnénk meg arról, hogy adnak-e ki, vagy nem adnak-e ki útlevelet. A Republika Srpska állampolgárainak. Tisztában vagyunk ezzel a problémával. Tisztában vagyunk ezzel a kérdéssel, a problémának még nem nevezném ezt a kérdést, hiszem a Szerbiára vonatkozó vízummentes szabályozás érvényesülése és a Bosznia-Hercegovinának nyújtott vízummentesség közötti időszak nem olyan nagyon hosszú, tehát inkább csak ügyről van szó, nem problémáról. Általános szabályként a vízummentes szabályt eh, állampolgári alapon, a vízummentességet állampolgári alapon kapja valaki. De a gyakorlatban, azonban mondom, ebből nem lesz probléma. Nem látok semmifajta ilyen tömeges paszportizációt, eh, nem félek attól, hogy a szerbek eh, túl sok szerb útlevelet állítanának ki a szerb tagköztársaság állampolgárainak. Kukán úr pedig olyan kérdéseket vetett fel, amelyekre nincs időm, hogy válaszoljak. De Edward Kukán barátomnak is, Pancéri úrnak annyit szeretnék mondani, hogy a gazdasági és szociális viszonyok alap részét képezik az EU jogrendjének, és ilyen módon az EU csatlakoz, eu való csatlakozás alapfeltételeit is jelentik. Az EU-ba való csatlakozás folyamata nem is annyira külpolitikai ügy, sokkal inkább az Európai Unió belpolitikai ügyének tekinthető, hiszen az érintett országoknak át kell venniük az európai jogszabályokat, és ezeket alkalmazni is kell, is kell tudniuk. És mindennek persze gazdasági és szociális kihatása is van. Végezetül pedig, és azt gondolom, hogy itt érdemes volna visszautalni arra, amit Kukan úr mondott. Igen, a bővítésért felelő biztos vagyok, ezért per definíció nem professzionális optimista kell, hogy legyek, és próbálom, hogy ennek, ennek a szellemében együttműködni önökkel. Köszönöm szépen. Ringraziamo tutti il commissario per la sua... Köszönetet mondunk a biztos úrnak a beszámolóért, a válaszaiért, mindazért, amit elmondott. 15 órakor folytatjuk a munkát, ne felejtsék el kérem szépen a szavazókártyájukat elhozni, és a tervek szerint a szavazás után Morál doktorral fogunk találkozni, aki az afgán helyzetről fog beszélni. Elnézést szeretnék kérni, hogy a, meg kellett szakítani a felszólalásokat, de nem volt időn. Köszönöm, ma délután találkozunk.